Please, good morning. Jó reggelt mindannyiuknak. Üdvözlet a meghallgatásom. A üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentéséről folyó meghallgatásunkon három panelre oszlik ez a meghallgatás. Az elsőt én vezénem le, a másikat Rott kollégám, aki árnyék előadója a vonatkozó jelentésnek, aztán Eckhout kollégám pedig jelentéstevő ugyanezen téma elemzéséről szóló jelentésben, és aztán itt van az Európai Bizottság képviselője is, nem más, mint Mary Donnelly, aki az energetikai főigazgatóságot képviseli, egyre nem futott be, reméljük megérkezik majd időben. meg, az megnyitomban szeretném emlékeztetni mindannyiukat, hogy a, ma kilenc hónappal a legközelebbi klímacsúcs előtt, konferencia előtt az EU a Durbani álláspontját igyekszik kialakítani a tanács. Márciusban, 2007 márciusában egy oldalú kötelezettséget vállalt, az arra vonatkozóan, hogy 20%-kal csökkenti a kibocsátást. Azóta nagyon sok minden megváltozott, nem is szólva a japánbeli legfősebb fejleményekről. Persze egy más téma, nem témája a mai napirendünknek, ne, próbáljuk ne álljunk ellen annak a kísértésnek, hogy Japánról cseréljünk most eszmét. Tehát, hogy tartsuk a téma által kijelölt irányvonalat, az is, az is látnunk kell, hogy mások is csökkentésekről tettek elkötelezettséget. Két fokkal szeretnénk csökkenteni a globális felmelegedés szintjét, erre a világvezetői kötelezettséget vállaltak, az alacsony CO2 kibocsátású gazdaság mellett is fontos vállalások történtek, és további egyoldalú eh, vállalásokat is vállalunk-e vagy sem, ez a kérdés. Persze a márciusi csúcs megállapodott, EU csúcs megállapodott vonatkozó lépésekről. Ezen az alapon kell tehát a mai eszmecserét tovább vinnünk, a 20%-os kibocsátás csökkentésen túli célokat meghatározandó. Eckhout kollégám is beszél majd erről, elnézést kérek azok kollégáitól, akik nem tudtak eljönni. Tehát azokat a feltételeket kell tisztáznunk, amelyek és azokat a potenciális eszközöket, amelyek révén a 20%-os vállaláson túl is tudunk lépni. Az Európai Bizottság legutóbbi álláspontja az alacsony CO2 kibocsátás roadmapjét határozza meg 2050-ig terjedően. Ezt a bizottság mondottam nemrég hajtott, hagyta jóvá. Ötinger biztos úr is, biztos úr is tett vonatkozó vállalásokat. Az energiahatékonyság lesz a kulcsfontosságú eleme a jövőbeli célok elérésének, illetve azon túl, azokon való túllépésnek is. Az Európai Bizottságot ezen vállalások fényében hívtuk meg a mai meghallgatásra, hogy megbeszéljük az Európai Bizottság legfrissebb ajánlásait ebben az összefüggésben. Mivel Romana Jörgen nem tudott eljönni még, röviden felvetném azt is, amit ő húzott alá abban a véleményben, amelyet az ITRA szakbizottság fogadott el. Először is hangsúlyozta a szerző, hogy a hosszú távú pályákat kell kijelölni, és nem csak a 2020-as célokra kell koncentrálni. Ezt hangsúlyozta elsősorban, másodszorban azt, hogy további kibocsátás csökkentésekre lesz szükség, Elsősorban a megfelelő ösztönzők révén kell ezeket elérni, mint sem jogalkotási lépések révén. A következő több éves pénzügyi keret is meg kell határozza azokat a prioritásokat, amelyek révén több forrást tudunk az innováció mellett lekötni, illetve olyan ösztönzők mellett, amelyek révén a alapokat, a pénzügyi alapokat hatékonysági intézkedésekre használják például épületek átalakítására és további ilyen célokra. No hát ennyit akartam elmondani, meg, megnyitó gyanánt. Utolásokat tettem arra, amit az ITRE szakbizottság véleményében megírt. És további szócséplés helyett most megadom a szót Matthias Hróténak. Köszönöm szépen, elnök asszony részemről is üdvözlök mindenkit. Egy fontos téma van itt a napi rendünkön. Az az, hogy az Európai Unió a következő években hogyan akarja kialakítani az éghajlat politikáját. 2008-ban egy határozatot hoztunk az energia és klímacsomaggal, amely még mindig érvényes 20%-os széndiokszid csökkentésről határoztunk, hogyha más nagy gazdasági blokkok is csatlakoznak, akkor az Európai Unió 30%-ra emeli ezt a csökkentési célt. Aztán kijózanodva állapítottuk meg a Kopenhagai Klímakonferencián, de Cancúnban is, hogy nemzetközi szinten a csomaggal kapcsolatban kevés mozgás van, ugyanakkor gazdaság és pénzügyi válságot éltünk át, és a gazdaság, de az ipar is megszenvedte ezt. Most éppen most térünk vissza egy olyan szintre, ahol a dolgok normalizálódnak, de ne higgyük azt, hogy már a fellendülés megtörtént, hogy már túl vagyunk rajta, és a múlt héten egy másik hír érte minket, Japánból három katasztrófa történt ott, és el kell mondanom, hogy nem szeretném ezt a saját bőrömön megtapasztalni egy ilyenfajta láncreakciót Európában, Japánban is messze menő következményei lesznek ennek. A jövőbeli vitára is kihat majd ez az Európai Unióban. Tegnap és tegnap előtt a biztos úrral találkoztunk különböző szakbizottságokban, és azonnal reagált erre, mégpedig nagyon jól és gyorsan. Most elemzik, hogy a következő hónapokban, vagy akár években hogyan alakítsuk ki a vonatkozó politikánkat e területen. Fontos a mai meghallgatáson, a, hogy szakértőinkkel kidolgozzuk, és vendégeinkkel, hogy az úgynevezett carbon leakage milyen hatásokkal bír a széndiokszid kibocsátás más területekre való áthelyeződése. Az európai iparágok a nemzetközi versenyben nemzetközi versenyben vannak, és hogyha Európa egyoldalúan erősíti a klímacélokat, akkor ez milyen hatása lesz az európai ipar versenyképességére, illetve a klíma jogalkotás szigorítása milyen hatással van, és milyen hatása van más cselekvőszereplőkre nemzetközi szinten. Van ennek értelme, nincs értelme, vagy az igazság valahol középúton található? milyen területeken haladhat előre Európa anélkül, hogy konkurencia képességét veszélyeztetné. Van-e értelme a megújuló energiával kapcsolatos célkitűzéseket például 40%-ra növelni, az áramtermelés területén például, technikailag ez végrehajtható lenne, kivitelezhető lenne, de milyen következményei vannak ennek a teljes gazdaságra? és természetesen az ökológiai alkotórészt is meg kell vizsgálnunk, milyen hatása van annak, hogyha Európa egyoldalúan lép fel ezen a területen, és milyen környezetvédelmi következményekkel bír ez. Van-e ennek egyáltalán hatása, és milyen nagy a hatás, ezeket a kérdéseket kell felvetnünk, és a nap végén eh, Eichhaut eh, úr biztosan bemutatja még az időtervet, tehát júniusban a parlament egy saját kezdeményezésű jelentést fog elfogadni. Tegnap elmondtam ezt a Környezetvédelmi Szakbizottságban. Ez nem lehet egy hadüzenet, ez a saját kezdeményezésű jelentés, de nem hiszem, hogy egy ilyenfajta jelentés nagyon nagy értékkel bírna. A másik két intézménynél nem tudom, hogy hogyan, hogyan ítélik ezt meg. Parlamentnél megvan a kötelezettség, hogy a környezetvédelmi oldalt és a gazdasági versenyképességet és perspektívákat egyesítsük, és ezt nagyon pontosan elemezzük. Mert ez egy kritika a parlamenttel szemben. Göbbels kolléga is tudja ezt, hogy Robert, nagyon hosszan vitáztunk 2008-ban az energia és klímacsomagról, ezt első olvasatban elfogadtuk, és a parlament a saját jogai soga, saját jogaitól úgymond megfosztotta magát, mert nagyon gyorsan kellett haladni. Ez keserű szájízt hagyott sok kollégában, éppen ezért most mindent meg kell tennünk, hogy pontosan elemezzük a helyzetet, mert mi vagyunk azok, akik a választókörzetekben, a tagállamokban képviselnünk kell ezeket a döntéseket, ezekről vitáznunk kell, emögött fel kell sorakoznunk, és nem lehet az, hogy a parlament egy része ezt mondta, vagy a másik rész volt az, amely erről döntött. Nem, együtt kell ezt a saját kezdeményezésű jelentést nagy többséggel útjára bocsájtani, és a megfelelő időt fel, rá kell szennünk az elemzésre, és azt hiszem, most ezen a meghallgatáson egész Európából szakértők vannak velünk, akik beszámolnak. Nagyon örülök már a, jöv- a vitának, és mindenkinek nagyon érdekes, gazdag délutat kívánok you very much, uh, Mattia, and now the floor is for you, Bas. <laughs> Köszönöm szépen, Matthias, most Eckhart úr a szó. Introduce myself. My name is Bas Eckhart. I'm rapporteur from Eichhardt vagyok, az MV Bizottság raportőre, és miután történt egy meghallgatás ebben az MV Bizottságban Romana Jordannal együtt, és mivel itt van az ITRET most, ez nagyon világosan mutatja, hogy növelnünk kell az éghajlata kapcsolatos törekvéseinket, és ahogy Matias mondta, ez nem csak környezetvédelmi kérdés, ez egyre inkább egy ipari kérdés is ezzel egyidejűleg, és számomra, mint előadó, az MV oldalán nagyon fontos, hogy az itre vel együttműködjünk, és hogy legyen egy olyan jelentés, amely lefedi a környezetvédelmi, az ipari és az energiával kapcsolatos érveket, hogyha növelni akarjuk a törekvéseinket. Az MV jelentéssel kapcsolatban kapcsolatban. Ugye van az első tervezet, ez Román Csardannal együtt az ITRE bizottság eh, részéről meghatározzuk a legfontosabb célokat, és eh, megvannak a jó okai annak, hogy az éghajlattal kapcsolatos törekvéseinket fokozni akarjuk. Eh, tavaly a bizottság májusban egy közleményt adott közre, nagyon világosá téve, hogyha szeretnénk egy költséghatékonyságot, és hogyha a hosszú távú céljainkat akarjuk teljesíteni, teljesíteni, akkor a 20% 2020-ra nem lesz elég. A jelentésben én azt mondtam, hogy egy oldalúan 30%-ot kell megcéloznunk az emissziók kapcsán, és ennek a legfőbb érve a különböző tudományos körökből az, hogy az éghajlat területén nagyon világos, hogyha egy két fok kos célt akarunk tartani, akkor a 30%-az csak egy első lépés ehhez, és ez megint csak a bizottság a útvonalában van megfogalmazva, hogyha szeretnénk költséghatékonyságot mondjuk 2050-re, akkor akkor több mint 20%-ot kell megcéloznunk. Ami sokkal fontosabb ennek a szakbizottságnak, mint sem, hogy csak az éghajlat kérdésével foglalkozunk, hogy foglalkozunk egy kicsit az ipari, a gazdasági, az energia kérdésekkel is, és azt hiszem, hogy a legfontosabb érve, az egyik legfontosabb érve, hogyha megnézzük a gazdaságot, akkor az is, hogyha 20%-ra, 30%-ra növeljük a törekvést, akkor ez 40 milliárd euróval kevesebb olajimportot jelent, és ezt úgy számolták ki, hogy 88 dollár hordonkénti olaj árat vettek figyelembe. Tudjuk, hogy jelenleg több mint 100, és valószínűleg ezen a szinten felül marad. Tehát minél magasabb az olaj ár, annál e, nagyobb gazdasági előnyt fogunk élvezni, akkor, hogyha csökkentjük az olajimportot az éghajlati céljaink fokozásával. És hát e, ma szeretnénk ezt itt megvitatni, de természetesen van számos kritikus probléma, amit meg kell ehhez oldanunk az e, ETS, a e, innovációs szektor, ez nagyon fontos szerepet fog játszani, és nagyon örülök, hogy ezen a meghallgatáson konkrétan foglalkozunk majd az innovációk kérdésével, a kutatással és a fejlesztéssel, azért mert a e, kávé azért, mert megfelelő piaci árat kell elérnünk, de ugyanakkor, hogyha nem investálunk ezekbe a technológiákba úgy, hogy az új technológiák ára kisebb legyen, és ez kevesebb CO2 kibocsátáshoz vezessen, akkor nem kiegyensúlyozott a politikánk. Ezért a kutatásfejlesztés nagyon fontos kérdés. A másik kérdés az energiahatékonyság. Itt megint csak, hogyha a bizottságnak az útvonalát elolvassuk, akkor nagyon világosan látható, hogyha elérjük a 20 10%-os energiahatékonysági célunkat 2020-ban, akkor már 25%-os kibocsátás csökkentést értünk el, tehát akkor már túl vagyunk a 20% kon, hogyha egyben a megújuló energiát és az energiahatékonyságot is tartani tudjuk. A másik kérdés, hogy ezt hogy tudjuk elérni. Mi, mint parlament, nagy többséggel kért a kötelező jellegű célokat Benszer úr jelentésében, tehát kellenek az energiahatékonysági célok. Ugyanakkor, ha elolvassuk az energiahatékonysági tervét a bizottságnak, akkor itt nincsenek még kötelező érvényű fellépések. És azt hiszem, hogy ez, egy, ez az egyik legfontosabb kérdés, amit itt szintén meg kell vitatni, és nagyon örülök, hogy az energiahatékonyság egy, legfontos, egy nagyon fontos kérdés a renden. Tehát hogyan tudjuk elérni az előnyeket, a lehetőségeit az energiahatékonyságnak, hogyan tudjuk a bizottság um, pozícióját erősíteni, tehát az energiahatékosság nagyon fontos kérdés. És természetesen is ezzel zárnám, nagyban egyetértek Matiasszal, amikor azt mondja, hogy végső soron nem akarunk egy olyan csatát, ahol van 50% az álláspontunk mellett, 50% pedig ellene. De hogyha azt mondjuk, az energiahatékonyság fontos, és el akarjuk érni ezeket a célokat, akkor a céljainkat a nem ETS szektorban, és szeretnénk megfelelően beállítani, mert hogyha ez nem így történik, akkor az energiahatékonysági célok nem fognak valójában megvalósulni, tehát az energiahatékonyság fontos, hogyan szeretnénk ezt elérni, ugyanakkor a politikáinkat is ahhoz kell igazítani, hogy a célok elérhetőek legyenek. Ez is kritikus fontosságú aspektus akkor, hogyha ezt konkrétan meg akarjuk vitatni. A bizottság nem igazán szívesen teszi ezt, de mi parlament megkérhetjük, hogy az éghajlattal kapcsolatos törekvéseinket fokozzuk. Ha megnézzük az energiahatékonyság lehetőségeit, amelyek a közép-európai országokban talán jobban megvannak, és ehhez kell igazítani a pénzt, pénzügyi perspektíváról szóló vitát, ami ugye szintén itt zajlik Brüsszelben, tehát kell egy ilyen kapcsolat, de az ETS-ben is sokkal többet kell elérnünk az energiahatékonyság tevékenység, de fontos, hogy a megfelelő árakat is ehhez igazítsuk, hogy az új technológiával egy új gazdaságot tudjunk megvalósítani az ár ösztönzők alapján. Ezek azok a viták, amelyeket itt le kell folytatnunk, várom a szakértők felszólalását, hiszen ők fognak inputot adni a jelentés jelentéshez, aztán Matthiasszal, Romana Jordannal együtt, majd ha ezt megvitatjuk, akkor a többség támogatásával szerintem létrejött egy jelentés, és majd a jövőben olyan klímacélokat határozhatunk meg, amelyek egyben új, forradalmian ipari új célokat is fognak jelenteni. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. Nagyon világos magyarázat hallottuk. Magyarázat hallottuk az, a vita eddigi menetének és a várható medrének átfogó meghallgatás. Ez, ahol az egyes panelek foglalkoznak azokkal az aspektusokkal, amelyeket most kollégám vázolt. Most pedig az Európai Bizottság kép viselőjének, Donelli asszonynak adom meg a szót. Köszönöm. Köszönöm a meghívást. Meghívtak erre az eszmecserére? Ha megengedik, néhány percben tájékoztatnám önöket az energia hatékonysági tervről, amelyet múlt héten fogadott el a bizottság egy időben a 2050-ig terjedő alacsony CO2 kibocsátású gazdaságról szóló jelentéssel. A kettő természetesen szorosan kapcsolódik egymáshoz. Az energiahatékonysági célok 2020-ra kell megvalósuljanak, és ez fontos ahhoz, hogy a 2050-es alacsony CO2 kibocsátású gazdaság megvalósuljon, és ez a 2020-ig tartó célok megvalósításának is szerves része ha pedig az energiahatékonysági célokat teljesen tudjuk, az 25%-kal csökkenti a CO2, illetve az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. Most, amikor az energiáról oly, so, oly sok szó esik, és annak különféle forrásairól, meg a kapcsolódó témákról, egyetértek az el, előttem szólókkal abban, hogy a legbiztonságosabb, legolcsóbb energia az, amit sosem használunk fel. Ez energiahatékonysági filozófia lelke, ez kell hozzájáruljon a, a klíma változási céljainkhoz is, meg a gazdasági célok megvalósulásának is kulcsfontosságú eleme ez a meggondolás. Hogy az iparai, iparágaink versenyképesek és főleg hatékonyak legyenek, és a fogyasztók, ha nyernek a hatékonyságon, akkor ez konkrétan érzik a zsebükön is. Ez tehát ez a gazdasági üzenet, és másrészt a klímaváltozással elleni harc üzenete is. A múlt heti bizottsági ajánlás a 2020-on túli célokat is vázolja, ám nem, mint mondtam, nem 2020-ig terjed csak a horizont, nagyon sok a tervben meghatározott cél, 2050-ig terjedő pályát jelöl ki, persze ezt, ezeket a pályákat nagyon körültökentően kell követnünk, de a megfelelő irányokat jelöli ki, ez biztos. Az a 2006-os energiahatékosági tervre épít ez az anyag, és az addig megtett jogalkotási lépésekre, például a szolgáltási irányelvre gondolok itt, meg az épületekre vonatkozó irányelvre, amelyet tavaly fogadtunk el, fogadtak el. De még tovább is megy mindez. Van néhány olyan kérdés, amire felhívnám a figyelmüket, és amelyek a tervben szerepelnek. Bár, mint mondottam, a tagállamokat terhelő kötelező 20%-os csökkentési vállalás nem szerepel a tervben, ám egy kettős megközelítést alkalmazunk a tagállamokkal való tárgyalás során. Tudják, hogy a 2020-as folyamat egyik része az európai szemeszter, mely alapján a tagállamok leadhatják a nemzeti reformprogramjaikat, le kell adják. Áprilisban teszik ezt meg várhatóan, jövő hónapban, és a nemzeti reformtervek részeként a tagállamokat arra bátorítjuk, hogy jelő, jelezzék a nemzeti célokat azon öt 2020-as célkitűzések kapcsolatban, amelyekben benne van az energetikai, klímaváltozás cél, a, a kibocsátás csökkentés és az megújuló energiaforrásokra vonatkozó célok, és a 20%-os energiahatékonysági terv. Tehát értelmeznék egyrészt, hogy mit jelentenek a tervek. A tervekben szó esik a primer energiaforrásokról és a 368 tonna olajnak megfelelő energiacsökkenési cél is szerepel, és reméljük, hogy ezek a célok valóban megvalósulnak és reálisak lesznek. Jelen pillanatban az indikatív célokat bontjuk le a tagállamok számára. A bizottság kimondta, hogy 2013-ban újra vizsgáljuk az előrehaladást addig, és ha kell, akkor finomítjuk a tagállamokra bontott célokat ennek fényében. Jelenleg nincsenek, mint mondottam, jogilag kötelező célok, hiszen az, ugye az volt a választás, hogy vajon in, kötelező intézkedések vagy kötelező célok szerepeljenek a tervben. Úgy döntöttünk, hogy jogilag kötelező intézkedéseket irányozunk elő, tehát tisztázzuk még egyszer, az intézkedések kötelezőek olyan intézkedések ezek, amelyeket abban a jogalkotási javaslatban irányoztunk elő, amelyeket, irányozunk elő, amelyek a jövő következő hónapokban várhatóak, olyan intézkedések lesznek ezek, amelyek a közszektorra vonatkozóan határoznak meg célokat, a középületek renovációs ö, ütemét megduplázni tervezzük, kulcsfontosságú elemek szerepelnek a közbeszerzési szabályok tervezésében és végrehajtásában, hiszen a közszektor beruházásai jelentős részét teszik ki a gazdaságnak, és energiahatékonyság kell, hogy a javak és szolgáltások közbeszerzésének fontos szempontja legyen. Másodszor, a második területe a kötelező intézkedéseknek a közművek megtakarításaira vonatkozó irányzatok, ennek oka kettős. Egyrészt a tapasztalat mutatja öt tagállamban is, hogy ez a mechanizmus működik. Szabályozott piacon mozgunk, és láttuk, hogy eredményeket hozott ez a módszertan. Ennél talán még fontosabb a másodikok, az energiahatékonyság mindenkire vonatkozik. Mindenki szereplője ennek a folyamatnak, különösen a fogyasztók, azok az emberek, akik lakásokban laknak, irodákban dolgoznak. Ám annak a lehetősége, hogy egy hatalmas fogyasztói kört, társadalmi kört elérjünk, igazi kihívás. Ezért a közművek, az energia szolgáltatók, a kulcsfontossági szereplők, ezek ők működtetik azok a hálózatokat, amelyek elérnek minden állampolgárt. Ilyen értelemben a sikerek alapján egyrészt, másrészt a mechanizmus, a kapcsolódási mechanizmus révén tartjuk fontosnak ezt az elemet. És mivel szabályozott piacról van szó, olyan követelményeket vezethetünk be, amelyek valóban számon kérhetők. A harmadik terület az ITS e vita fényében kulcsfontosságú, ez pedig a kibocsátások ügye. Van ugye egy kibocsátás irányelvünk, annak eleme a legjobb lehető rendelkezésre technológia alkalmazása vonatkozó kötelezvény. Ez viszonylag új elem, ám eléggé nehezen, kevéssé elfogadott. Szerintem a lehető legjobb rendelkezésre a technológia alkalmazása szerves eleme minden javítási intézkedésnek, nem csak akkor, amikor az új eszközöket kidolgozzák, hanem a megújuló energiaforrásokra való jobb támaszkodás tekintetében is. Ez egy elég nehéz terület, meg kell lássuk, és az egyik pont, amely egy kicsit talán félrevisz bennünket, az abban áll, hogy nagyon sok területen a Best Available Technologies irányelv, ahol kivételeket lehet kérni, azon ágazatok esetében, amelyek az ITS e alá esnek, rendszer alá esnek. A széndiokszid kibocsátás területén az ITS e hatékony lehet, ám az energiahatékonyság szempontjából nem feltétlenül a leghatékonyabb eszköz. Lehet, hogy itt kettős, a kettős szabályozás gyanúja merül fel, ám látnunk kell, hogy itt bár egymás sokszor erősíti a két rendszer, azért az egy tolvonással való kivételezése az összes ITS alá ágazatnak az energiatékonysági célok alól nem a legmegfelelőbb megközelítés. Ehhez szervesen kapcsolódik a, a fűtés, a lakás, a távfűtés kérdése, amely 40%-át jelenti az energiafelhasználás Európában. 40%-a az energiafelhasználásnak fűtésre megy el Európában. Ez a legnagyobb tétel az EU-n belül kulcsfontosságú kezelendő terület. Ez több módon lehet kezelni, világos az, hogy az első és legfontosabb mechanizmus, amely elérhetünk, hogy a épület sziget, külső szigetelése hatékony és biztonságos legyen. Persze az új épületek esetében ez egy viszonylag egyszerű dolog, hát már a tervezés során lehet tenni ezeket a célokat. A nagy kihívás a már létező régebbi épületek esetében áll fenn. Hogy kinézzük az ablakon, látjuk 80-100 éves épületek állnak itt a téren. Mit teszünk annak érdekében, hogy azok a régi házak, régi lakások valóban egy hatékony külső szigetelés védelemmel bírjanak. Alapvető fontosságú ez. És hogyan lehet pénzt mozgostani erre? Ennek meghatározása a cél. Nagy, hatalmas nagyságrendű pénzekről van itt szó, a pénzügyi perspektíva persze önmagában nem tudja ezt a finanszírozást szolgáltatni, ám arra képes, hogy példaadó tevékenységeket finanszírozzon a kohéziós alap és a struktúrális alap révén, lehet célzott módon, prioritás alapján támogatni decentralizált módon az épületek felújítását ilyen értelemben. Itt tehát lehet javítani a munkát, a jövőben reméljük így is lesz. Aztán még egy terület, visszatérve a közszektorhoz, hogy meghatározzuk, mit jelent, mennyibe kerül az épületek felújítása, és kifizesse ezt. Különösen akkor, amikor az állami költségvetéseket hatalmas megszorítások érintik. Ezért fontos, hogy láthatóak legyenek ezek, legitimek, és az energia teljesítési szerződésekbe illeszkedő beruházási formákat határozunk meg, ahol a 10-15 éves megtakarítások előirányzatokból lehet finanszírozni az emberruházásokat. Több tagállamban nagyon sok gyakorlati akadálya van ennek. Például a jogalkotási eljárás a közbeszerzések területén nem engedi meg a 10-15 éves szerződéseket egyáltalán. Ez egy akadály lehet. Másrészt az nemzeti számviteli szabályok. Sok esetben azt mondják, múlt évben 100 euróba került ez, most meg csak 80-ban, akkor levisszük a költségvetés 80-ra. Így az a az a 20 vészel az éves költségvetéséből az, az illető közintézménynek, amelyből pont ezt tudná finanszírozni. Tehát ezt a fajta hosszú távú szerződés formát kell bevezetni eh, a tagállamok számvételében, hiszen így tudja a tőkepiac finanszírozni azokat a beruházásokat, amelyekre szükség van. És végül ezzel kapcsolatban szeretném megköszönni a parlamentnek és a tanácsnak is, a Recovery Package utolsó forrásait költhetjük most el energiahatékonysági célokra. Az Európai Központi Bank delegációs felhatalmazása reméljük megszületik Luxemburgban. Az Európai Ruházási Bank támogatja tudni ezeket a finanszírozási forrásokat, és két másik bankkal is tárgyalunk, hogy csatlakozzon ehhez az alaphoz. Reméljük, hogy ilyen módon ki tudjuk alakítani azt a katalizátor hatást, amely mert évén 5-600 millió eurót tudunk az energiahatékonysági célokra költeni az ilyen tevékenységek révén, amelyekről most beszéltem, de helyi önkormányzatokat is tudunk támogatni a fenntartatási tervek végrehajtásában. Van még aztán egy sor egyéb pont a tervben, de nagyon gyorsan akartam mondani a legfontosabb tételeket, amelyek kapcsolódnak egyrészt a klímacélokhoz, de a gazdasági célokhoz is, a kettőt egy rendszerbe ötvözve, ez talán a legfontosabb eleme az energiahatékonysági céloknak. Bálint. Nagyon köszönöm. Ez az előadás nagyon inspiráló volt, nagyon világos. Hallhattuk a különböző megközelítéseket és azt, hogy hogyan lehet ezeket a problémákat kezelni, a klímaváltozást, a gazdasági szempontokat is figyelembe véve tehát mindezt észszerű alapokra kell helyezni a gazdaság és az ipar figyelembevételével. Még mielőtt megnyitnám a vitát, szeretnék mindenkit említ, emlékeztetni, hogy ma egy olyan dossziét is vitattunk, amely az energiainfrastruktúra prioritásaival foglalkozik Európában, tehát ehhez kapcsolódó téma, és uh, itt nem csak a különböző energiafajták szállításáról van szó, hanem az elosztóhálózatokról is, és itt a smart gridekről, az intelligens hálózatokról is szó lesz, mert hogy ez is nagyon fontos az energiahatékonyság szempontjából. Ugye ott van a külső szigetelés, az épületek problémája, de emellett az is fontos, hogy milyen módon tudjuk ezt szállítani, és hogyan tudjuk elosztani az energiát. Aztán ott van azoknak az technológiáknak a problémája, amelyek a villamosautóval foglalkoznak, és ezzel kapcsolatosak. Tehát mindezen témakörben fontos a smart grid, az ICT és az energia kapcsolata az nagyon szoros manapság, és ez egy olyan mód, ahogy a bizottság ezt megközelíti, és nagyon sok beruházás történik, de ehhez kell egy szabályozási keret a jövőre nézve, és én amikor az energiahatékonyság kérdését veszem, mindig is megemlítem, hogy ez egy jelentős cél. Ez lett volna tehát egy megjegyzés a panel témájához, és most pedig szeretném megnyitni a vitát. Van is egy felszólalónk a listán, Lenaik kollega, Ben Benson, Bars. Köszönöm szépen, és Donali asszonynak is köszönet, a kollégáknak is, és most eh, konkrétan a bizottságra fókuszálnék. Először és nagyon örülök, hogy azt hallom, hogy végsősorban a eh, bizottság a helyreállítási csomagot úgy közelíti meg, ahogy mi tárgyaltunk erről a parlamenten. Mi szerencsések vagyunk, hogyha valamilyen forrást sikerül szerelni az energiahatékonysághoz és az polgársági a projekthez, mert a kezdetekben a bizottság ez ellen volt, most viszont azt látjuk, hogy ilyen kontextusban nagyon hatékonyan tudjuk elkölteni ezeket a pénzeket, és hogyha megvannak ezek a források, és én azt gondolom, hogy több pénz van az utolsó hónapban, tehát tulajdonképpen már mind elméletben elköltése került. Szeretnék majd visszatérni erre a témára, és én azt hiszem, hogy ha tényleg sikerül ezt lezárni, akkor ki kell nyitnunk egy üvegpesgőt. Tehát az energiahatékonyság témájában a Euroelectric-kel volt egy tárgyalásunk, és őket az aggasztja, hogy ahogy mi hozzáállunk ez a témához, ez felaprózza a piacot. Ők nem a 30%-os cél ellen vannak, hanem ahogy mindig is szeretnének egy előre látható jövőképet, hogy mit is kell majd tenni. Tehát amikor ezt a munkamódszert választották, akkor hogyan biztosítják azt, hogy nem kerül elaprózásra a piac? Különböző nehéz sztenderdeket kell betartani az egyes tagállamokban, az energiapiacon, amit ugye mi szeretnénk létrehozni. Tehát itt ez a probléma, hogy nincs még eldöntve, hogy mik legyenek az európai célok, és hogyha ezt szeretnénk lebontani nemzeti szintekre, különböző ágazati vagy nemzeti ágazati szintekre, akkor nem vagyok biztos abban, hogy mindez hozzájárulna a versenyképességhez. A következő kérdésem pedig, hogy mit lehet tenni a hő és áram termeléssel, amely ugye párhuzamosan zajlik, és ugyanakkor ott van a hűtés, a fűtés és az áram együttes kérdése is. illetve hogyan történjenek az egyes mérések. Van egy olyan határozat, hogy ezeket a külön mérőket installálni kell, de ami nincs még meg az információra vonatkozó ár, és itt figyelembe kell venni a smart grid koncepcióját is. Aztán a fogyasztó a zöld és a szürke energia között választhat. Látniuk kell, hogy ugye mennyit fogyasztanak, de ez nem úgy van, ahogy bizonyos vállalatok esetében, mint az NL, ahol ugye megvan az ára vonatkozó tájékoztatás, például jelzik kis szimbólumokkal, a piros lámpa azt jelenti, hogy ez nagyon drága, a sárga olcsóbb, stb. És ez nagyon hatékonyan tud működni a kereslet tekintetében amikor ezek a mérőórák installálva lesznek, akkor egy kiegyensúlyozottabb ár szintet tudunk majd elérni, és ez fontos az energiahatékonyság szempontjából, tehát ezek lennének a kérdések a részemről. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm. Elnök asszony, és köszönet Donál asszonynak, hogy eljött körünkbe megköszönet a energiahatékosságról szóló megjegyzéseiért, hiszen ez a célok elérésének kulcsa, meg azon, lép, azon való túllépésnek a célja. Az én kérdésem az 5-600 millió eurós tételre vonatkozik. Ez nagy összegnek tűnik, ám azt is tudjuk, hogy nagyon sok pénzre van szükség a célok eléréséhez. Kérdésem, az Európai Bizottság hogyan kívánja felhasználni ezeket a pénzeszközöket. Talán mélyebben kifejteni ezt, vagy esetleg van-e ötletekre szüksége a pénzek felhasználására vonatkozóan? Elnök? Köszönöm. Köszönöm az energiahatékonysági célok fontosságának kidomborítását. Az előre mutató folyamattal kapcsolatban van kérdésem. A kutatások tudnék azt mutatják, hogy Európa nem az energiahatékonysági célok megvalósításának útján halad. 2020-ra lehet, hogy 9%-ot érünk csak el a 20% helyett. Az energiahatékonysági terv, amelyet nem energiahatékonysági cselekvési tervnek hívunk már, érdekes változás ez is. Nos, ebben nem teljesen világos számomra, hogy pontosan mihez igazítjuk a következő évek időszakát, és itt nem a közbeszerzésekről, meg a középületekről szólok, mert az is fontos, persze, de hogy őszinték legyünk, a legtöbb épület odakint nem középület. Úgyhogy ez fontos ezt is látni. Ám kérdés, hogy a következő időszakra mit javasolnak annak biztosítására, hogy a 20%-os szél elérhetőbb legyen, mint mondjuk a 9%-os cél esetében lenne, mert a 2030-ig várunk, aztán akkor elemezzük csak az eseményeket, hogy vajon jó úton haladunk-e, és akkor mondjuk 2013-ban is azt mondjuk, hogy még agresszív politikára van szükség, de ezt nem lehet 2014 előtt bevezetni, akkor meg új választások lesznek, új parlament lesz, új bizottság áll fenn, fel, úgyhogy az új jogalkotás előtt 2015-2016-ra léphetnek be új jogszabályok. És akkor hogyan érjük el a 20%-ot 2020-ban. Tehát a klímapolitikának így kulcsfontosságú aspektusánál nem értem, miért várom 2013-ig. Kifejteni tehát, hogy ma mit csinálunk, és van-e más opció arra nézvést, hogy biztosítsuk, ne halogassuk el a, a kiegészítő politikák bevezetésének lehetőségét 2017-ig, 18-ig, mert ebben az esetben a 2020-as célok csak elméleti célok lesznek. Köszönöm. Edit, Herzog Edit. Köszönöm. Köszönöm, hogy a szakbizottság megszervezte ezt az érdekes eszmecserét. Azok, akiket érdekel az energetika kérdése, itt vannak, a többiek lehet, hogy kellemes akik pihenőt tartanak. Több kérdésem is van. Az első, Donnelly asszony mondta, hogy a legolcsóbb a fel nem használt energia. Hát én szerintem az a, azok az eszközök, amelyek ahhoz szükségesek, hogy ne használjunk több energiát, legalább tíz éves előzetes beruházásokat igényelnek. Úgyhogy nem mondható, hogy a legolcsóbb. A legolcsóbb akkor, ha már ezek az eszközök felszerelésre kerültek, és aztán, aztán tíz éven belül megtérülnek ezek a beruházási költségek. Épp ezért olyan nehéz beruházni. Persze azt egyetértek azzal, hogy amikor megterült a beruházás, akkor már tényleg a legolcsóbb a megtakarított energia. Addig azonban drága. Aztán visszatérnék a régi mantrámhoz. Mi a helyzet a CO, az alacsony CO2 kibocsátási ágazatokra vonatkozó szakképzéssel? Ezek égetően sürgetőek. Minden KKV-nak kéne legyen egy, hogy legyen egy, egy könyvelője, ugye a megtakarítások érdekében, hogy a lehető legjobb pénzügyi gazdálkodás érdekében könyvelőt alkalmaz a KKV. Ám alkalmaz a KKV energetikai szakértőt is hasonlóképpen, nem, nem alkalmaz, és amíg nincs ilyen szakértője minden KKV-nak, addig a legtöbb esetben ők nem is látják, hogy mit kellene tenni annak érdekében, hogy megtakarítsanak. Úgyhogy a szakképzés kellene, hogy húzó hatást ö, okozzon, és egy hálózat kéne fölálljon Európában. Másik kérdésem abban áll, hatalmas inkonzisztencia érdekelhető az Európai Unión belül. Egyes államokban, ahogy tegnap is elmondtam, ha nem említi az ember az energiatékonyságot, elveszi a választásokat, még más tagállamokban épp azért veszi a választásokat valaki, mert túlhangsúlyoz energiahatékonyságot. Úgyhogy abszolút inkonzisztens Európa ilyen értelemben. Fontos volna tehát, hogy egységesség alakuljon ki különösen azokat az államokat ér, beleértve, amelyek elmaradtak az energiahatékonyságban, beleértve hazámat is. És az észak-afrikai események, meg a japán események, amelyekről nem tárgyalunk, nagyon nagy kihatása lesznek az energetika területére. És az a szervezet, amelyet március 3-án állítottunk fel, az ACER, mit tehet a szakmai ö, tekintetben, a szakmai ö, súlyával élve ezen célok érdekében. Eh, thank you very much. Nagyon köszönöm. Már eh, elég eh, sok vita zajlott az energiahatékonyságról és a klímapolitikáról, stb. Ami nagyon érdekes ebben a meghallgatásban, hogy itt megpróbáljuk összehozni az éghajlatot és az energiapolitikát, az ipari politikával, mindazzal, ami történik az ágazatban. A kérdésem önhöz és más előadókhoz is valószínűleg erről többet fogunk hallani. Az iparra vonatkozóan milyen hatása lesz a mi politikánknak, mert hogy szembe fogjuk találni magunkat az ágazatbeli vállalatokkal, a lobby szervezetekkel, akik azt fogják mondani, hogy ez a politika az ő szempontjukból katasztrofikus. Tehát jó lenne tudni, hogy vannak-e konkrét adataink, kutatási eredményeink, ki tudja elmondani a számunkra, hogy ezek a vállalatok milyen mértékig fogják ezt úgymond megszenvedni, hogy kell-e valamilyen átstruktúrálás a vállalatoknál emiatt, vagy esetleg eltávoznak Európából emiatt. Tegnap említettük, hogy Európa nem egy olyan hely ma már, ahova a tőke szeretne bevonulni, ők inkább más országokat, más kontinenseket választanak. Lehet, hogy ez is a mi éghajlati és energiapolitikánknak az eredménye, vagyis esetleg ezt befolyásolják más okok is. Tudom az, hogy itt jobbak a kereseti lehetőségek, mint Kínában, stb., de szeretném tudni azt, hogy ez a tényező mennyiben járul mindenhez hozzá. Aztán könnyű egyszerűen egy kutatást végezni az iparági vezetők között ahhoz, hogy megtudjuk, hogy szerintük mik a következmények, illetve hogy milyen körülmények között döntenének úgy, hogy az itteni országokból, Európából távoznak, mert azok az országok, amelyek sok külföldi beruházással rendelkeznek, külföldi tőkével, akik esetleg most nyitják meg a piacaikat a külföldi befektetők előtt, ott lehet, hogy ez egy probléma. Köszönöm. Carl Florence úr. Nagyon jónak találom, hogy ma megtartjuk ezt a meghallgatást, és egy úgynevezett a, és engem meghívtak még a, a Környezetvédelmi Szakbizottságtól is külön. Ezeket a kérdéseket csak támogatni tudom. Noha más politikai családhoz tartozunk, de a növekedés és a fogyasztás, illetve az energia egymástól való elválasztása továbbra is folytatandó, hiszen minden ezen a héten, amiket átélünk, ezek az események, ezek jó okot szolgáltatnak erre. Én nem fekete-fehérben láttam ezeket a dolgokat. Az energiát drágítani akarjuk, széndiokszid kibocsátást csökkenteni, a piacokat csök, gyengíteni. Bizonyosan van egy középút, egy új gazdaságpolitika révén, amit elő kell mozdítani, és az esélyt kell, hogy szolgáltasson, nem pedig büntetést kell, hogy jelentsen. Az én országomban, az én tartományomban nagyon intenzív szélenergia termelés folyik, és nem Németország számára termelünk, hanem hatalmas export van, akár Kína felé is, és nagyon sok munkahelyet teremtünk, amely ezt az elválasztást eléri, és azt hiszem, hogy inkább reményteljes módon kell hozzáállnunk ehhez a kérdéshez, nem pedig depressziós módon kell ezt kezelnünk. Aztán itt az a kérdés, hogy hogyan lehet ezt az ágazatot előmozdítani. Németországban jók a kezdetek, sok kezdet van, e felől nincs kérdés, de egy dolog világos évek évekig a költségvetéseinkben, az egyes tartományokban pénzt kaptunk, amiket aztán nem használtak fel a megújuló energiatermelés céljaira, és nincs elég tudatosság nem értettük meg, hogy a helyes kezelés a nyersanyagoknak a, nagyon fontos a következő nemzedékek számára. És hogyha Brüsszelben megnézzük a házakat, én nagyon szeretem ezt a várost, de mégiscsak láthatjuk, hogy milyen nem megfelelő módon bánnak az energiával, és ezt ö, ö, tudatosítani kell. Éppen ezért a bizottságot arra kérném, hogy itt a képzési kérdések és a tudatos, tudas, tudatosítás kérdéseivel intenzíven foglalkozzon. Lett ö, kollégám szociáldemokrata oldalról a KKV tekintetében az energia szakértő kérdését vetette fel. Nos, öko auditot, hogyha helyesen végrehajtjuk, akkor pontosan tudjuk, hogy hány kilowatt áramot használunk fel egy tonna acél létrehozására. Tehát a képzési kérdés az energiában egy általános kérdés kell, hogy legyen. Minden képzési ágazatban meg kell, hogy találja ezt a helyét és nem felülről rákényszerített energiaszakértőt kell egy üzemben elhelyezni. A második dolog pedig a szubvenció, pénzügyi támogatás a megújuló energiák számára. Az elmúlt 8 hétben észrevehettük, hogy mindenhol energiabetáplási törvények születtek Németországban, én ezt nem tekintem annyira jónak. Az, hogy ezt változtat, ezen változtatni kellene, ez, ezt nem vitatom, de bizonyosan nem brüsszeli hivatalnokoktól jön majd ez, akik a németországi idevágó törvényeket tönkre teszik. Motiválni kell az embereket, hogy tegyék meg ezt. Nem lehet azokat büntetni, akik, meg, akik elindultak ezen az úton, ezt nem az én régióm vezette be ezt az eszközt. Én nem a szocialisták és zöldek javaslata mellett szónokolok, de bizonyosan nem szabad az ilyen kezdeményezéseket tönkretenni, korrigálni lehet őket. Finally we have uh, Mr. Weber, please, the floor is yours. Köszönöm, Kál. Weber úr, a következőben a szó. Köszönöm, elnök asszony, hölgyeim és uraim. Az Európai Unió felszerelkezett ezzel a híres 20 stratégiával, amelyet ambiciózusnak nevezhetünk, és az is egy ambíciója ennek, hogy a világ többi részét is bekapcsolja. Látható Kopenhága eredményeit, teljes kudarc volt ez, az amerikaiak, a kínaiak, indiaiak, dél-afrikaiak, brazilok részvételével Merkel, Sárközi és Barroso, hát ők az ajtó előtt maradtak, nem értek el túl sok dolgot, és ha, Cancun után hogyan folytatjuk, ismerjük ennek eredményeit, szinte nem született túl sok dolog, a, a megfelelő százalék arányok egy célkitűzést jelentenek, de ez olyan, mint hogyha a termosztátot két fokra állítanánk. Hát az Európai Unió részéről van egy egyoldalú fellépés, a 27 tagállam globális emissziója 11% körül van a világ széndiokszid emisszió kibocsátásához képest. 18 ország van ezen a világon, amely a globális emisszió 80%-áért felelős, közöttük egyetlen európai ország van, Németország, amely a legnagyobb és legiparosodottabb ország. Tehát gondoljuk-e valóban azt, hogy az európai egyoldalú akcióval sikerül bevonni valóban a többi, a világ többi országát? Továbbra is kötelező nemzetközi megállapodást szorgalmazunk, noha tudjuk, hogy soha nem érünk el oda, azért, mert Kína nem akarja megkötni a kezét, és hogyha Kína és USA nem ö, sorakoznak fel, akkor más nagy országok, Brazília, India és Oroszország szintén nem követnek majd minket. Ez egy tény, amely vitathatatlan véleményem szerint, ami nem jelenti azt, hogy ezek az országok nem tesznek erőfeszítéseket. Kína például ö, le állított egy erőművet, és Kína valóban nagy erőfeszítéseket tesz, hogy széndiokszid kibocsátását csökkentse, hogy energiahatékonyabb módon termeljen. Tehát ezek csodálatos célkitűzések, és más országok is hasonlóképpen járnak el. Kína a tavalyi év óta a szélenergia és a fotovoltaikus termékek első számú exportőrévé vált a világon, amely mutatja, hogy a kínai technológia valószínűleg felsőbbrendű, vagy legalábbis kevésbé drága, kevésbé költséges, mint az európai technológia, amivel mi zöld forradalmat akarunk végrehajtani. De az amerikaiak és kínaiak célkitűzéseket tűzek ki csak 5 évre, mi viszont 2050-ig itt 100%-ról vagy 90%-ról van szó, hogy ennyi legyen a megújuló energiák aránya, hát ez nagyon komoly dolog, és 2050-ben közöttünk a mostani döntéshozók közül senki nem lesz ott, hogy aztán ellenőrizze, hogy mi is lett ezekből az ambiciózus célkitűzésekből a Japánban történt események, amelyekről ma nem beszélünk, tudjuk, hogy ezek az események csökkentik majd a nukleáris energia termelés védelmét Európában. Európában bizonyosan, Kínában és többi országban nem tudom, ami azt jelenti, hogy a kibocsátások növekedni fognak, a széndiokszid kibocsátások az Európai Unióban, és azt valahogyan kompenzálnunk kell, nem tudom, hogy hogyan. Persze a megújuló energiákba beruházhatunk, de amikor energiahatékonyságról beszélünk, akkor vajon a napenergia hatékony energia-e manapság Németország, és például az én országom, nos, 800 óra napsütés van nálunk, Spanyolországban 2000 óra évente, és Észak-Afrikában 2500 óra. Tehát próbáljunk realistábbak lenni. Egyetértek azzal, hogy be kell ruháznunk az energiahatékonyságba, és Donnelly asszony utalt rá, hogy mennyire fontos az épületfelújítás. De tegyük ezt meg, ahelyett, hogy a pénzünket mindenféle haszontalanságokra fecsérelnénk. Ahelyett tehát, hogy egyre több célt tűzünk ki, elméleti célt, ehelyett összpontosítsunk arra, ami megvalósítható ma és a következő öt évben. You that uh, we have three panels. Uh, Három panelünk van, ugye tudjuk, és ezután a bevezető panel után, mert ez még csak az, természetesen megadjuk a bizottságnak a szót, Doneli asszonynak, majd ezután lezárhatjuk, és eljuthatunk az első panelhez. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm, és köszönöm a kérdéseket is. Remélem, hogy nem felejt feledkezem el egyet, egyről sem, de ezeket csoportosítottam. A helyreállítási csomagról volt kérdés, hogy mi történt az itteni forrással. Jelenleg egy olyan stádiumban vagyunk, hogy rengeteg anyagot véglegesítünk az EIB-vel, a luxemburgi hatósággal, a befektetési Eh, alap létrehozásában, és remélem, hogy a következő hetekben eh, ez megvalósul. A eh, beruházási irányelvek is lefektetések kerültek, és itt nagyban fókuszálunk az energiahatékonyságra, az épületek felújítására, és ne felejtjük el, hogy ez a forrás támogatja a helyi hatóságokat, az önkormányzatokat is, tehát ennek a célja a városi területek, az önkormányzati területek támogatása azon területeké, ahol fenntarthatósági tervek vannak, tehát ez egy jelentős támogatás lett mindezen helyeken. És egyébként erre vonatkozóan később majd több adatot is tudok szolgáltatni, hogyha bárkit érdekel. Egy kicsit foglalkozunk az iparral. Az ipar Európában, hogyha megnézzük, és az általunk végzett elemzéseket megvizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy a leghatékonyabb, eredményesebb teljesítmények születtek az energiahatékonyság területén a három ágazatban, amelyet vizsgáltunk. Itt az ipar az, ahol a legmagasabb szintű megtakarítás történt, és ez nem is meglepő, hiszen ez teljesen észszerű, hogy az iparnak megtakarításokat kell elérnie. Itt megnéztük ezen belül azt a három csoportot, hogy a az ETS-be tartozó energiatermelési szektor, aztán vannak a nagy cégek, ezeknek a csoportja, ahol azonban nem a legmagasabb az energiaköltség és a KKV. Tehát ide az its be tartoznak ezek a csoportok. Szeretném elmondani, az ITS önmagában nem a leg leghatékonyabb eszköze az energiahatékonyságnak a nagy cégeknél, ahol energia fontos, de nem a legjelentősebb költségtételező. Az adott üzemekben energiára vonatkozó ellenőrzések történnek, de ugye mindezelőtt az is fontos, hogy tudatosítsuk az emberekben, hogy ez mennyibe kerül, és a KKV-knál nem javasoljuk az ellenőrzéseket, de egy fontos javaslat rájuk vonatkozóan, hogy itt a tájékoztatásban fontos, hogy az iparági szövetségek benchmarkokat vezessenek be, például a website segítsen nekik ebben, hogy a benchmarkhoz képest tudják mérni magukat. Ez egy egyszerű eszköz, lehet, hogy a beállítása nem annyira egyszerű, de később a használata egyszerű lesz, nem kerül pénzbe, és nagyon is releváns az ilyen vállalatok esetében. A következő terület, és itt most a smart mérőkre térnék rá, ezek nagyon fontos eszközök, nem csak a fogyasztók számára, persze nekik is, de a KKV-k, tehát nem csak a nagyfogyasztók, hanem a KKV-k számára is, hiszen igen, ez a leghatékonyabb eszköz a kkv szempontjából, hiszen ez kapcsolódik ahhoz, hogy kapnak tájékoztatást, amely könnyen emészthető a számukra. A KKV-ban dolgozók nyilvánvalóan, ha látják a tájékoztatást, akkor erre reagálni fognak. A smart méterekkel kapcsolatban fontos az, hogy a mérés funkciója megvalósuljon, tehát az nem elég, hogyha azt mondjuk, hogy legyen egy rózsaszín, egy piros vagy egy kék, hanem a lényeg az, hogy a megfelelő adat adatokat, információkat biztosítania kell ezeknek az eszközöknek, és lehetővé kell tenniük azt, hogy felvegyék a kapcsolatot a fontos ö, információs forrásokkal a fogyasztók. És ne felejtsük el, ahogy a közmű szolgáltatóknál elérendő megtakarítások is ehhez kapcsolódnak, ö, tehát fontos az, hogy a fogyasztókat bevonjuk, legyenek ezek KKV-k vagy egyéni fogyasztók. Mit is teszünk jelenleg? Mi megpróbálunk törvényalkotási javaslatokat tenni most. Egyébként a kollégámnak nem itt kéne lennie, hanem azonnal fogalmaznia kéne a javaslati szöveget a következő néhány hétre és én optimista alapon azt mondom, hogy ezt a tanács is és önök is nagyon szívesen fogadják majd. Itt az a problémánk, hogy azonnal lépni kell, méghozzá jogalkotási szinten nem várhatunk, ebben teljesen igazuk van, nem várhatjuk meg a 2013-as évet, vagy akár tovább nem várhatunk már. Ami pedig a több állam közötti megállapodásokat illeti a Kínával kapcsolatban egyet értek teljes egészében mindazzal, amit elhangzott, de ami nagyon érdekes volt az energiahatékonyság területén, hogy Kínában ezen a területen, az iparon belül a megközelítés teljesen gazdasági. Nagyon egyszerű a megközelítés, tudják azt, hogy ma a bérek tekintetében is versenyképesebbek, és félnek, hogy hogyan alakul a jövő, és várják a következő előnyt, és mivel a jelenlegi beruházások ott újak, tehát az áramtermelésben, a gyártási kapacitások létrehozásában jelenleg van a hatékonyságnak a csúcsa ott, tehát azt mondja, hogy, hogy az energiahatékonyság az további előnyökkel jár a jövőben. Tehát mi nagyon sokat tanulhatunk tőlük Európában, és ezért mondom az hogy az energiahatékonysági terv az arról szól, hogy elérjük az éghajlati céljainkat, de ugyanakkor ehhez kell kapcsolatban további a gazdasági célokat. És nem tudom, hogy ez mennyiben releváns az összes kérdéshez, de köszönöm szépen, és akkor most az első panellel uh, folytatnánk. Matthias veszi át a helyemet, és ő lesz az elnöke a következő panelnek. Köszönöm szépen. Yeah, my bad, my bad. Mikrofon nélkül. Und ich És elsőként egy látogatói csoportot szeretnék üdvözölni, mégpedig a Latveld college t Brémából fiatal amerikai hallgatókról van szó, és éppen felvetődött, hogy a képzés a klímaváltozás területén foglalkoztat minket, de a nemzetközi diákcsere is nagyon fontos, éppen ezért örülök, hogy ezek a hallgatók, diákok most részt vesznek a meghallgatásunkon. Most pedig kérem, hogy a következő panel felszólalói előadói jöjjenek a tribűnre. Wir beginnen als erstes mit... Elsőként Matthias Dienhardt kap aki a Rhein Energie AG képviselője, és előadásában az energiahatékonyságról és a zöld munkahelyteremtő potenciáról lesz szó. Öné a szó, Reinhardt úr. Ladies and gentlemen. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim. Jó napot kívánok! Matthias Dihárt vagyok a Rhein, energy-től Ez egy nagy energia ellátó Németország, közép-nagy, nem kicsi, nem nagy energia ellátó. Most nem hoztam ö, ábrákat, ö, inkább ö, más, hogyan fogom bemutatni a beruházási lehetőségeket, hogy mi lehetséges és mi nem lehetséges Németországban az energiaellátás területén. Néhány elítet szeretnék önökkel megosztani. Egy középnagy energiaellátó, földgáz, hőtermelés, és megújuló energia, szélenergia, biomassa és fotovoltaik is ezzel is foglalkozunk. Ez azt jelenti, hogy 1-2 százalék a gáznak és áramtermelésnek tiszta energia Németországban, amit mi csinálunk az árammal és a hőtermeléssel, ez a kapcsolat hő és energiatermés keretében történik, az ipari vevőink irányában, a távfűtés is a feladatunk, kapcsolat hő és energiatermelés keretében energiát is termelünk, tehát elektromos energiát, a széndiokszid kibocsátás, energiahatékonyság és zöld munkahelyek tárgyában bizonyosan nincs fekete-fehér, nincs helyes és téves. Van egy targa világcsokra az intézkedéseknek, amelyeket itt választani lehet, mert minden intézkedés az energiahatékonyság és növelése és megtak- energiamegtakarítás területén nyilván költségekkel jár, és ez lehet kedvező vagy kedvezőtlen. Hogyha mínuszban megyünk, akkor azt jelenti, hogy ezek olyan intézkedések, amelyek esetleg tudatlanságból vagy kényelmetlenségből nem hozunk meg, és ez valószínűleg mindenkinél így van. A helyes intézkedést kell kiválasztanunk, a megfelelő rendelkezés. Természetesen az lenne a legjobb, hogyha a piac irányítás itt az emissziók keresztében bevezetése abban az ágazatban, amely az én ágazatom, ez egy bizonyosan olyan eszköz, amely a fosszilis energiákból származó energiatermelést irányítja. Egy moratórium van most Németországban, tehát kevesebb atomenergia áram, ez, tehát biztosan nem lehet a széndiokszid kibocsátást növelni Németországban, mert a bizottság plafont állapított meg, más egyes fosszilis energia ö, ö, termelő erőművek még működni fognak, mások viszont nem. Eine Randbemerkung. Két dolgot kell figyelembe venni bizonyosan nincsenek csodák az energia megtakarításnál. Csak néhány uh, háztartási gép van, amelyeket uh, uh, otthon használnak az emberek, tehát ezeket biztosan, ezeken bizonyosan nem lehet ö, ö, változtatni, így a porszívó, vagy a, ö, a mosogatógép, vagy a szárítógép, vagy a mosógép. Itt nem, bizonyosan nem lehet csodákat elérni az ilyenfajta energiafogyasztásnál, az, hogy a vevők kevesebbet fogyasszanak, kevesebb energiát fogyasszanak, ö, vannak esetleg olyan háztartások, amelyek tudatosan járnak el, és ott lehetséges némi csökkentés. Hogyha az emberek folyamatosan nem figyelnek el, és nem foglalkoznak ezzel a problémával, akkor csak akkor ébrednek fel, amikor megérkezik az áramszámla, és akkor dühöngenek, mert az energia megdrágult. hogyha oda jutunk, hogy az EU azt mondja, hogy szigorítja a széndiokszid kibocsátási célokat, akkor itt arról is szó van, hogy ez milyen ágazatban történik. A háztartások területén ez bizonyosan nem népszerű. Aztán ott van a közlekedés ágazat, ott is nehéz. Németországban az etanol kvótát vezetik be éppen a benzinnél, vagy pedig a az erőműveknél, a cement, a tégla és az acél termelőknél tűnik ez egyszerűbbnek valamit elvenni. Ezt meg lehet csinálni. Természetesen ennek is vannak kihatásai. Ez azt jelenteni, hogy a fosszilis energiahordozókból származó energiatermelés biztosan megdrágul, hiszen az ellátóknak is kezelniük kell ezt a helyzetet, és ez a végső felhasználóknál is lecsapódik, a kommunikáció bizonyosan nem túl szép, mert rossz hírek közvetítői vagyunk a végfelhasználók felé. Tehát ez azt jelenti, hogy meg lehet tenni, de ennek megvannak a maga kihatásai. Nemzetgazdaságilag ezt megtesszük mindennek ellenére, de hogyha valóban ezt megtesszük, és végrehajtjuk, úgy a lelkesedés nélkül, akkor ezt úgy kellene végrehajtani, hogy a két rendszer között ne legyen probléma. Például egy aktuális példa, a harmadik kereskedelmi időszak 2013-tól kezdődően az RTS rendszerben, ott a hőtermelés egyre kevesebb szindioxid kvótát kap, miközben a kis földgázkőolaj vagy fa, kazen, fa fát felhasználó kazánokban, kazánok, kazánoknál ott nem nincsen kvóta rendszer, ott csak az adó rendszerben vannak benne ezek a létesítmények. Ez egy klasszikus példája annak, hogy egyfajta torzulásra kerül sor a hőágazatban, tehát ahol például Brüsszelben vagy Kölnben, ilyenfajta városokban a hőellátást, eh, a hőtermelést központilag szervezik, ott versenyhátrányok alakulnak ki, és a kis hőtermelők kerülnek erőnyesebb helyzetben, helyzetbe. A széndiokszid kibocsátás eléréséhez az mindenképpen hatékonyság szükséges, Nos, ezek voltak az alapvető kijelentéseim. Köszönöm a figyelmüket. Ja, vielen Dank, Herr Dinhardt. Köszönöm szépen, Dinhardt jól kell nézni, hogy nem csupán energiahatékony, hanem időhatékony módon is dolgozzunk. Éppen ezért különösebb bevezetés nélkül áttérnék a következő előadóra, aki Rémi Grué az EVA részéről, az Európai Szélenergiai Szövetség részéről, aki beszámol majd arról, hogy milyen lépéseket kell foganatosítani, és az infrastruktúra területén mit kell változtatni, hogy elérjük azokat a célokat, amikről éppen vitázunk. Öni a szó. És Angolul fogom folytatni, Gróte úr, köszönöm a szót. Az előadása meg el is kezdődött már a dián. Tehát a szél ipart fogom bemutatni. Most meg angolul fogom folytatni. Mi az európai szélturbina gyártókat képviseljük, hanem projektfejlesztőket, beszállítókat és egy sor más ágazatot is. 2010-ben végeztük a felmérést a következő 10 évre, 84 gigawatt kapacitást képviselünk, ez kb. 5,3% az európai energia igénynek. 230 gigawattra szeretnék fölmenni, ami 16%-a lesz majd az akkori fogyasztásnak a bizottság számításai szerint. Elég észszerű növekmény ez, nem robbanásszerű. Hát nem működik, de működik. Ez, az EU energiafogyasztásából a szélenergia aránya több tagállamban kulcsfontosságú. A csúcson Dánia van, 24%-a az elektromos energiának szélenergia révén termelődik. Portugália és Spanyolország követi, 15% körül értékkel, Németország és Írország 10% körül van, és mondottam az EU átlag 5,3%. Nagy-Britannia, Olaszország, Franciaország reggel lemaradt, holott erős potenciállal bírnak. Makrogazdasági haszna is van a szélenergiának. Energiabiztonság, megtakarítása, foszilis energia import esetében a kockázatok is, ezeket nem említjük, de zéróra, nullára csökken bizonyos, bizonyos kockázati tényezők, export lehetőséget is biztosít, munkahelyeket teremt, 2010-ben 188 ezer munkahely, 2020-ra 450 ezer munkahely várható. És a gazdasági előny, és Lorenz úr ennek örül majd bizonyal, hogy a CO2 elkerülésével drágábbá válna az energia, ám a szélenergia révén olcsóbbá válik a tiszta energia. Ez egy merit order effect angol kifejezéssel. Látható a, a kereseti kínálati görbe az ábrán. Ez a marginális költségeket tükrözi, tehát a beruházási költségeket nem. Tehát a, a e, szélenergia nagyon alacsony ára lép be, az nukleáris valamivel magasabb, és a gázturbinák a legköltségesebb formát jelentik. Ha lenézünk, ha megnézzük a, a görbe alsó szakaszát, ott növelhető a, a szélenergia része, az ár pedig ezáltal levihető, alacsonyabb szinten elégül ki tehát az új keresleti görbe. Ez történik az új piacokon. Egyes tagállamokban a számítások szerint az árcsökkenés nagyobb, mint a támogatási rendszerekbe betett pénzek. Érdekes gondolat tehát ez. A szél nem mindig költségesebb, lehet olcsóbb energiaforrás is. A klímaváltozás elleni harcban is kulcsfontosságú megoldás a szélenergia. 2010-ben 28 millió tonna széndiokszid kibocsátást váltottunk ki, ez 28%-a az EU kiotói céljának, céljának. 2020-ra 342 millió tonnát várunk, ami kb. 30%-os arány a kitűzött cél megvalósításában. Ezért gondoljuk úgy, hogy a 30%-os cél tartása nem túl nehéz. Ez az EU-n belüli csökkenést jelenti és az a európai turbinagyártók pedig európai munkahelyeket teremtenek mindezen közben. A versenyképesség tekintetében láthatjuk, hogy az EU piaca 96%-át európai termékek látják el az energia termelési rendszerekben, de az Egyesült Államokban és Kínában is van piac. Mindkét piacon vannak hazai gyártók, és ők bírják a piac legnagyobb szeletét, ám látható, hogy a kék színű Európai Uniós import nagyobb, mint az összes többi az Egyesült Államokban, és Kínában is. Göbbels úr ugyan elment, de ez neki válasz. Tehát Kína is érretől a szélenergia felhasználásában. A versenyképesség másik oldala a technológiai vezető szerep. Európában korábban kezdtük ezt, mint bárhol máshol, megbízható know-how-val bírunk, jó működő aerodinamikai rendszerekkel, jó kutatási fejlesztési kapacitással, egyetemi hálózatokkal bírunk. Ez is egy komoly alap, és különösen a partmenti erőművek tapasztalata fontos, 15 éve kezdtük ezt, de nagyon gyorsan növekvő ágazat a, a partmenti szélerőművek ágazata. Amerikaiak, kínaiak, japánok, dél-korea, Tajvan, és elkezdte a partmenti erőművek fejlesztését. Itt azonban mi előnyel bírunk, de az előnyünket, a vezető szerepünket többen, több szereplő, szereplő különösen Kína és Egyesült Államok kihívja, megtámadta. Van egy öt éves, kínai 5 éves terv, mely szerint 70 gigabatt voltlagos szél energiát szeretnek kiépíteni, ez majdnem 80 százaléka az európai kapacitásnak. Az Obama, Obama a évértékelő beszédében is jelentős szélenergia beruházásokat ígért. Ezáltal azonban növekszik a piac is, és a technológiai minőség. Az Egyesült Államok piac akkora, mint az EU piac, a kínai már most is sokkal nagyobb, és mindenhol nagy beruházásokat eszközölnek, amelyek magasabbak, mint az EU vonatkozó beruházásai. Tehát az EU beruházóknak világos üzeneteket kell megfogalmazni, a megújuló energiaforrásokba való befektetések érdekében. Ezek a, a jelek eh, halványulóban vannak, a válság alást az ETS rendszert is, kisebb a CO2 kibocsátása válság miatt, így a piacot elöntötték az ETS engedélyek. Két megoldás ajánlható, 30%-a vihetjük fel a küszöböt, vagy a túlzott tanúsítványokat, a plusz tanúsítványokat félretehetjük, tartalékolhatjuk. A nehéziparnak vannak szabad kapacitásai, tehát van lehetőség arra, hogy szigorítsuk úgymond a klímaváltozás elekülése vonatkozó jelzéseinket. Néhány szó az infrastruktúráról a végén. A hálózatokba való beruházások mindenki használt szolgálják, hiszen optimalizálhatjuk a jelenlegi rendszerek használatát, jobb menedzsment, intelligens menedzsmenttel, monitoringgal, ugyanakkor beruházásokat is eszközölhetünk a hálózatba, különösen a határon átnyúló kapcsolatok, összekapcsolásokba, így bekapcsolva a megújuló energiaforrásokat, és arra is szükség van, hogy igazi elektromos áram piac jöjjön létre, és a, az ellátást biztosítsuk. Látható az ábrán, hogy a megülő források által meghatározott beruházások viszonylag kisik a két másik tétellel összevetve. Tehát csökkentenünk kell a kibocsátásokat, elkezdődött vagy saját klímatermékeket fejlesztünk ki, vagy mások fogják a piacainkat elfoglalni. Az EU technológiai előnyel bír a megülő energiaforrások területén, ambiciózus célokat kell kitűznünk, 30%-os hazai csökkentéssel, egy európai hálózat képítésére van szükség, és az innovációba kell beruháznunk. Az ITS-ből származó bevételekből kell a beruházásokat részben finanszírozni, és már most el kell kezdenünk a vitát a 2030-as megülő energiaforrás célok tárgyában. Köszönöm. Vielen Dank, Herr. Köszönöm, Gréf úr. Azt hiszem, hogy pontosan 10 percben összefoglalta az elképzeléseit. Érdekes szemadatokat és opciókat vetett fel, amiket figyelembe kell vennünk, ha céljainkat akarjuk érni. A következő előadó Jan Hun úr, az UPM igazgatója önje a szó 10 percben. Thank you very much. Thank you, Chair, Chairman and uh, members of the... Köszönöm szépen. Egy gyors áttekintést szeretnék adni arra vonatkozóan, hogy hogyan is néz ki a vita, mint az energia termelők, mint pedig a nagy energiafelhasználók bevonásával. Röviden a UPM egy globális európai és finnországi Um, erdészeti csoport uh, és uh, a különböző uh, szakterületeken dolgozunk ezen az ágazaton belül a globális piacon. Az eszközeink és a forgalmunk nagy része a papírból származik, ez 70 százalék, és ezért nagyban erre az aspektusra szeretnék majd koncentrálni az előadásomban. Nagyon sok új lehetőséget alakítunk ki a bioüzemanyagok kiaknázásában, és keressük a forrásokat a finországi, franciaországi fejlesztésekhez, kompozit üzemeink, biokébiai üzemeink, RFE D szektorunk van. 70%-a a forgalmunknak Európából származik, de aktívak vagyunk eh, Kínában, Um, az Egyesült Államokban, Dél-Amerikában, hogyha megnézik Európában a versenyképességi ábrát, akkor azt hiszem, hogy jó helyzetben vagyunk, jól tudjuk értékelni azt, hogy hol kell beruháznunk, és milyen tényezők alapján hozzuk meg a döntéseinket. Az energia üzletágban kb. 3000 megawatt uh, áramtermelési képességünk van, ez a második legnagyobb uh, áramtermelő uh, Finországban ugyanakkor kb. 12 eh, százalékát használjuk fel a teljes finországi áramnak, 30 százalék eh, megújuló energiát eh, termelünk, és 1 százalékát mi bocsátjuk ki a teljes kibocsátásnak Finországban. Tehát egy nagyon energia igényes és CO2 kibocsátás igényes iparág vagyunk. De 70%-a globális szinten az áramunknak a CO2-től mentes vagy semleges energiaforrásból származik. Az elmúlt 10 évben 1 milliárd eurót investáltunk megújuló energiába. Itt van néhány példa ezekre a beruházásokra a legjelentősebb kapcsolt termelési üzemeink vannak megülő energiára alapozva, és a biomassa alapú energia területén is vezetők vagyunk Európában. Mi az energiahatékonyságról beszélünk, de figyelembe vesszük a széndiokszid kiobocsátást, a klímaváltozást, a politikákat, a célokat. Az energiahatékonyság már régen jelen van az ágazatunkban, a kezetektől kezdeményezéseket tettünk annak érdekében, hogy többet hozzunk létre a kevesebből, most legyen ez alapanyag vagy akármi más. Tehát szeretnénk hatékonyabbak lenni a termékeikben, a folyamatainkban, és 1990-től kezdődően az energiafogyasztás egy tonna papírra drámai mértékben csökkent, tehát kb. 40 kal 1997-től 23%-kal csökkent, és én szeretnék egy példát adni. Az elmúlt két évében a papír üzletágunkban volt egy kezdeményezésünk, melynek kapcsán a foglalkoztatottak tekintetében kb. 9 milliót költöttünk. Összesen 140 ötletünk volt, és a két évben 55 milliót takarítottunk meg, illetve 7 milliót tonnát megtakarítottunk széndiokszid kibocsátásból. Tehát ezek az intézkedések most már a vállalkozásunk mindennapi működésének a részei, tehát ilyen módon mi is próbálunk versenyképesek maradni egyben, és költséghatékonyságot is megvalósítani a gyártásunk során. Most pedig nagyon gyorsan szeretném elmondani, hogy mi is a politikai keretünk, tervezetünk ebben megfogalmazódik a legfontosabb kutatási területünk a nano rostok területe. Itt számos politika van, amelyeket együtt kell figyelembe venni, tehát mi próbálunk holisztikus megközelítést alkalmazni, és együttesen figyelembe venni mindezen politikákat. A papírüzlet, ez a típusú üzletág a globális iparban hatalmas nyomás alatt van, Um, itt uh, az a nyomás, hogy csökkenjenek az árak, ugyanakkor figyelembe kell vennünk az alapanyagokat, az áram tekintetében a trend felfelé halad, tehát uh, költséghatékonynak kell lennünk akkor, hogyha versenyképesek akarunk lenni, tehát jelentős a verseny az EU-n kívülről és az EU-n belüli befektetések, itt Kínából és uh, Dél-Amerikából érkeznek, tehát hogyan tudunk versenyképesek maradni ebben az ágazatban, hogyan lehetséges az, hogy megtartsuk a jó üzleteket, és biztosít javítsuk a munkahelyeket, amelyekkel már rendelkezünk. Szeretnék arra is rámutatni, hogy jelenleg egy eléggé speciális helyzetben vagyunk a megújuló energiák tekintetében, mint mi, mint erdészeti iparág, papír, ipar jelentős mértékben előállítjuk a megújuló energiát, de ugyanakkor az ezzel kapcsolatos politikák nagy nyomást tesznek az alapanyagok felhasználására, felhasználására. Tehát itt ez a jelentős mértékben veszélyezteti az üzletünket Európában. Tehát egy hármas kockázattal állunk szemben akkor, amikor az energiával kapcsolatos politikákat vizsgáljuk, amelyek ma itt benyújtásra kerültek. Itt van például a kibocsátás költsége, az áram költsége, és ahogy mondtam, a fa alapú anyag, alapanyagoknak az ára is befolyásoló. Tehát ez egy olyan helyzet, hogy megpróbálunk meghatározni megfelelőképpen, hogy hova lehet investálni nem rég megfogalmaztuk az elsődleges beruházási lehetőségeinket, úgyhogy figyelembe veszük az európai költséghatékonyságot. Olyan beruházásokat tettünk, amelyek elsősorban az energiatermelést célozzák, a kapcsolt hő és áramtermelést, továbbra is ezt tesszük majd hiszen eh, a, ennek már látjuk a költséghatékonysági eredményét, de egy 900 eh, milliós eh, kivásárlást is bejelentettünk egy másik európai papír cég eh, tekintetében, és reméljük azt, hogy eh, versenyképesek tudunk maradni ebben az iparágban. Ahogy mondtam, a eh, bioüzemanyag projekteket is vizsgáljuk, és ezeket bevezetjük Finországban és Franciaországban. Ugyanakkor lesz egy nagy 500 milliós befektetésünk Kínában, a papír ágazatban, és több mint 1 milliárd euró a déli féltekén. Ezek nagyon komplex döntések, Ma azt tudjuk mond, nem tudjuk azt mondani, hogy majd ennek a politikának, vagy annak a politikának ilyen vagy olyan hatása lesz, csak azt, hogy összességében szeretnénk úgy biztosítani a jelenlétünket Európában, hogy a megfelelő feltételeket próbáljuk biztosítani ahhoz, hogy versenyképesek lehessünk. Ilyen módon közelítjük tehát meg a világot, eh, azt a globális gazdaságot, eh, amelynél fontos, hogy fenntarthatóbb legyen eh, egy úgynevezett biogazdaságot, tehát fontos a megújuló alapanyag, megújuló energia, ez egyre fontosabb, és úgy hisszük, hogy mi a papír ágazatban jelentős bioüzemanyag finomítókat üzemeltetünk, és talán ez a megfelelő alap a jövő biztosításához. De ahhoz, hogy a zöld a és a bioüzemanyagokra helyezzük a hangsúlyt megfelelő cash flow-ra és versenyképességre van szükségünk ahhoz, hogy a jövőben előre tudjunk haladni, és ezt a tovább lépést megtegyük. Ami pedig a politikai szintű vitát illeti, az üzenetünk nagyon egyszerű. Üzleti szempontból, amit megcéloztunk, az az előre láthatóság. A 2020 a befektetése döntések szempontjából nincs messze, tehát szeretnénk egy stabil politikai keretet, ami nem változik állandóan, amitől bizonytalanság alakul ki, mert hogy ez nem előnyös. Köszönöm szépen. Köszönöm, Jan Hun úr, a beszámolót is. Tényleg nagyon érdekes volt milyen tanulságot vonhatunk le, tehát mint ebből a történetből. Itt van az ideje a vitának, elsőként eh, Lina Eck jelentkezett szólásra. UPM Kimina is a, is a top company on the global ratings. A cég a csúcson van, különféle értékelések alapján, és ez megérdemelt hely az elektromos áramtermelés kiegyensúlyozott volt, illetve a be, vételek szerkezete alapján. Az európai már rejlő potenciált vizsgálva, hiszen az egyes energiahordozók felhasználása a, ko a kombinált rendszerben, egy-egy ipari üzemben potenciált rejt Európában. Ugyanezen munkamódszer alkalmazásának lehetőségét, potenciáját önök hogyan értékelik? Köszönöm, Következőként Herzog Edith kap szót. Thanks so much. I'd like to ask... Köszönöm. Különösen a szélenergia vonatkozásában teszem fel a kérdésemet. említett Európa versenyelőnyét. Ám ez az idővel lemorzsolódik. Hogyan lehet a tudást megőrizni, az előnyt megőrizni? Erről vitázni kell, biztosan nem ma is itt, ám Európa tudásmenedzsmentje, különösen az ipari felfedezések értéket jelentenek, és versenyelőnyt jelentenek önmagukban. Kérdés azon, hogy meddig tudjuk fenntartani ezt az előnyt. Ellenkezősebben a beruházás, ugye most a barcelonai célokat vállaltuk, 3%-ot kell a K plusz F-be tenni. Ám ha ez a pénz nem térül meg hosszabb távon, akkor egy puszta költség, holott hozzáadott értéket kell létrehoznunk az EU-ban, EU-nak, magunknak. Úgyhogy köszönöm önnek címze ezt a kérdést tehát. Köszönöm Herzog Edith. ketten jelentkeztek tehát szólásra, és most azt javasolnám, hogy először Ian Hun úr válaszoljon a kérdésekre. Thank you very much for the question and your, your kind words. Köszönöm szépen a dicsőrő szavakat, meg a kérdést. A CHP valóban lehetőséget jelent. Skandináviában vezető szerepet kapott, nyert, nyilvánvaló okoknál fogva, hiszen üzemeink jelentős részét az önkormányzat is társadalmasként bírja, hiszen a, a távfűtő hálózatokat is bekap, betáplálták. Ez eltel egy gyakorlat Finországban, meg Svédországban is. Európa egyes részein kevésbé van szükség a, a fűtés hőre, különösen nyáron. Ám ugye Finnországban természetesen nagy szükség van erre. Nagy lehetőségeket lehet a CHP Európában, hogy, akár, hogy ez ilyen arányú lehet-e, mint, mint Skandináviában, az ugye kérdés persze. Franciaországban és Ausztriában, Németországban, Nagy-Britanniában is beruháztak ilyen üzemekbe, és ugyanakkor érzékelhető kockázat is, különösen az erdészeti szempontból nézvést hiszen a termékeink egy részét energiatermelésre használjuk, ha, ha csak energia termelésre használnánk az üzemeket, annak negatív hatásai vannak más ágazatokra, például a papíriparra. Ezt látnunk kell, ezt a kiegyensúlyozottság igényt azért. Waste. És persze hulladékok is lehetnek. Thank you, Mr.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 igen, hogy meddig is tudjuk fenntartani a versenyképességi előnyünket, figyelembe kell venni, hogy a jelenlegi szintet úgy értük el, hogy egy százalékos finanszírozással az EU részéről az energiával kapcsolatos kutatási területre, tehát mi ezt ilyen módon tudtuk elérni az energia költségvetés egy százalékának megkapásával, de szükség lenne a köz, tehát a támogatás szubvencióra továbbra is. Itt a tervek szerint 6 milliárd euró szántak a szélenergiára, de meg kell nézni, hogy milyen egyéb technológiák jöhetnek, és hát ehhez is finanszírozás kell. És mi itt azért határozunk, vagy azért kérünk célokat, mert hogyha hosszú távú láthatóságot szeretnénk, akkor ilyen módon tudnak biztonsággal befektetni a cégek, és elsősorban azt hiszem a kutatás fejlesztés területén történnek ilyen magán vagy vállalatok részéről történő befektetések, és nem az állam részéről több mint 90%-ban, tehát szükség van a célokra, megfelelő tervekre mindehez. So, die letzte... Az utolsó kérdés Szatuhaszi részéről, és aztán javaslom, hogy térjünk át a következő panelre, hiszen az a heretlen feladatom, hogy az időre is figyeljek, hogy a következő panelnek is legyen ideje arra, hogy beszámoljon a témákról. Köszönöm szépen. A magam részéről a megújuló energia üzleták képviselőjének kommentárját hallgatnám meg Kína terveivel kapcsolatban a kínai öt éves tervben foglalt vonatkozó tervekkel kapcsolatban. Sokan vannak, akik úgy gondolják, lehetőség van arra, hogy Kína nem csak termelési volumenben, hanem előbb-utóbb technológiában is lekörözhet. bennünket. Van-e ezzel kapcsolatos felvetésük? Milyen következtetéseket vonhatunk le azokból a törekvésekből, amelyeket energiatechnológia tekintetében tartalmaz a kínai öt éves terv? Gut, ich denke, das ist eine Erfahrung. Azt hiszem, hogy éppen a fotovoltaikus ipar Európában éli át ezt a tapasztalatot, és ez azt jelenti, hogy mostanáig német és európai, valamint japán fotovoltaikai gyártók vezető szerepet töltöttek be a világban, és az elmúlt két évben Kína előrelépett, nagyon agresszív árpolitikát folytat, és nagy részét meghódított a piacnak, különösen Németországban 2009 óta a fotovoltaikus ipar előttesen kiépült. Kérdés, hogy hogyan sikerült ez a környezetvédelmi sztenderdek, a bérek. Hát ez egy ö, ö, sok ö, tényezőből álló ö, csokor. Hogy más technológiáknál is ez így megye, és így működik-e, az kérdéses a kolléga, jobb oldalon van ülő kolléga részére kell intéznem ezt a kérdést, de bizonyosan figyelnünk kell arra, hogy ne veszítsük el a csatlakozást, fontos a kutatás, fejlesztés, nincs túl sok nyersanyag Európában, tehát ez az agresszív piacpolitika, fontos, hogy ne ö, szorítsanak ezzel minket hátrányba. Um, what happened um, partly in, uh, in a... Néhány szó ami a napenergia ágazatban történt, az nem várhat túlfetetlenül a széler, szél energiában. Ha Kínából importálnánk energiát, ugyanígy bekerülne, mint hogyha Európában termelnénk. Tehát itt kockázatot, plusz kockázat van pénzügyi előny nélkül. A termelő üzemek a szomszédos régiókat és országokat tudják ellátni, ám be kell ruházni Európán belül ezekbe az üzemekbe. Ilyen tekintetben tehát legalábbis nagyon sok munkahely meg fog maradni mindenképp. A kínai piac pedig nagyon erős az alacsony áru termékekben, még az európai piac a magas minőségi, nagy, megbízható, nagy innovációt tartalmazó termékekben erős. Európa ezt az utat választottam. Egyébként is általánosabban is, meg a szélturbinák tekintetében is. E célokat igyekszünk tartani, az innováció finanszírozásával e, tudjuk ezt megtartani, anélkül, hogy mondjuk lezárnánk a határokat. Köszönöm valamennyi előadónak a beszámolóikat, valamint a kérdések megválaszolását. Ez megmutatta, hogy nem egyszerű az az út, amely előttünk áll, akár a 20% cél, akár a 30% cél az, amit kitűzünk magunk elé. Még egyszer köszönöm, hogy eljöttek, és köszönöm, hogy elkötelezett előadásokat hallgathatunk önöktől. Most pedig kérem a következő panel résztvevőit, ahol is a kutatásról és az innovációról lesz szó. Azt hiszem, ez egy fontos téma mert éppen ezeken a területeken figyelnünk kell, hogy ne veszítsük el a csatlakozást. Érdeklődve várom az előadásokat, az arra vonatkozóan, hogy milyen üzeneteket tudnak közvetíteni számunkra. Itt van egyrésztről Lamberti úr, aki az Európai Acéltechnológiai Platform főtitkára, valamint Nielsen úr, aki a Novozims, ha jól ejtem ki a nevét, európai ügyi igazgatója. Azt javasolnám, hogy azonnal kezdjük is el Lambertieri úrral. Remote control. Einmal, dass die Technik. Eh, hogyha technikai dolgokat megbeszéltük, akkor hatékonyan bánhatunk időnkkel, és meg is adom ennek a szót. et dans son euh, agenda de recherche. A stratégiai kutatási agendánkban az egyik kulcs elem a széndiokszid kibocsátás csökkentése az acéliparban. Az acél előállításhoz két folyamat elrendelkezésre. Az egyik a vas felhasználása, és itt kemencéket és konvertorokat használunk a folyékony acél előállításához, a másik pedig a különböző vashulladék egy elektromos kemencében való reciklálása. Európában körülbelül 200 millió tonna acélt állítanak elő, 60%-a a vas felhasználásával a konvertőrkemencékben történik, 40%-a pedig a vas hulladék felhasználásával elektromos kemencében. Az energiafelhasználás és széndiokszid kibocsátás tárgyában az első előállítási mód sokkal több energiát igényel és több széndiokszid kibocsátással jár, hiszen a vas, vas feldolgozáshoz több energia kell, tehát a széndiokszid kibocsátás esetében négyszer kevesebb a kibocsátás, hogyha recikláljuk a vas hulladékot, mint az első előállítási mód esetében a vas alapján való acél előállítás esetében. Az elmúlt 40 évben Európában körülbelül 50%-kal csökkentett csökkentjük az energia felhasználást és a széndiokszid kibocsátást is. Tehát ami ma délőtt elhangzott, az energiahatékonyság és a széndiokszid kibocsátás között nagyon szoros a kapcsolat az acéltermelésben. Ez azért volt lehetséges, mert a vasfulladék reciklálását növeltük, folyamatos az előrelépés a ter, az acéltermelési technológiában, az anyagfelhasználás is javult. Most úgy tűnik, hogy elértünk már egy technológiai határhoz, és a létező technológiákkal már a termodinamikai ö, lehetőségek határaiba ütközünk, és kevesebb, mint 10%-os mozgásterünk van a szindioxid kibocsátás csökkentésére még a továbbiakban. Mik a jövő kihívásai? Egyrésztről a szindioxid kibocsátás csökkentése az acéltermelésben, ugye ez javult a vasuladék felhasz, újrafelhasználásának köszönhetően, a bevált gyakorlatokat cserélni kell a létesítmények között, és elő kell mozdítani az ilyenfajta technológiák alkalmazását. Ezen kívül az acéltermelőknek megfelelő megadásokat kell javasolni, hogy több széndiokszidot takaríts, kibocsátást érjenek el a termékeik előállítása során. A 2004-es évben az ÜKOSZ programot indítottuk be az alacsony széndiokszid kibocsátással és a céljából. A bizottság is támogatott minket, és ez négy eljárási módot, mód azonosítására nyújtott lehetőséget. 2010-ben fejeztük be ezt a munkát, és ez lehetővé tette, láthatjuk bal oldalon az Ülkos Blasfernest, amely lehetővé teszi a gáz reciklálását a kemencékből, és a széndiokszid leválasztását a CCS technológia révén, tehát a széndiokszid leválasztás és megkötés technológiájával. A más, a többi eljárást majd később elmagyarázom. A második a fúzióredukció eljárása, és a nagyon távoli jövőben az elektrolízis lévén, révén történő acél előállítás. Nos, az időt illetően az nagyon ígéretes az első eljárás, és 2010-2011-ben elindítottuk a tesztfázist, a kísérleti fázist, és hogyha ezek a kísérleti projektek sikeresek lesznek, akkor ipari alkalmazásban lesz lehetséges ennek a technológiának a használata 2020-at követően. Ez megmutatja, hogy a széndiokszid kibocsátás csökkentés nagyon hatékony. Ez több mint felére csökkentheti a széndiokszid kibocsátást, a gázreciklelés és a CCS, tehát a, kar- a szénmegkötési technológiának köszönhetően a második eljárás negyedére tudja ezt csökkenteni, a harmadik körülbelül ugyanolyan hatékonyságot biztosít, mint a reciklálási eljárás, az elektrolízises folyamat pedig a széndiokszid kibocsátás csökkentésében rendkívül nagyon ígéretes. Itt már nagyon kevés a széndiokszid kibocsátás ennél az eljárásnál, de ahogyan most energiát termelnek Európában, ennek a negyedik eljárásnak eljárás kevésbé érdekes, de, illetve ez a technológia csak a nagyon távoli jövőben lehet ígéretes. A Top Gas Recycling esetében a kemencéből kivonják a gázokat, a széndiokszidot leváltják, és 10%-kal lehet javítani az energiahatékonyságot, a széndiokszidot leválasztják, és egy vízerú rétegben kerül ez aztán tárolásra. Ezen eljárásmód keretében. 2011. februárjában, egy hónappal ezelőtt egy dossziét nyújtottunk be New Entrance Reserve keretében. Ezek a széndiokszid kvóták kiosztására irányulnak. 8 CCS projekt van, és 300 millió széndiokszid kvótát kapunk ezekre. Reméljük, hogy sikerrel járunk, és Franciaországban majd egy ipari kemence jön létre, amely 1 millió tonnát termel évente. Másrésztről kísérletezünk egy 100 millió tonna kapacitású üzem esetében Németországban a gáz reciklálás érdekében, hogy ezt az eljárást optimalizáljuk. A második eljárás teljesen új, egy ciklonban, egy fúziónak köszönhetően csökkentjük a kibocsátást. Itt szénről, vasról és tiszta oxigénről van szó. Így módon olyan gáz keletkezik, amely nagyon sok széndiokszidot tartalmaz, és aztán ez a cicés technológia alkalmazását megkönnyíti. Tehát Hollandiában jelenleg egy pilot projektet készítenek elő a bizottság támogatásával, és 2011 áprilisában indul ez be. Ez egy nagyon érdekes projekt, a Tataszti AI mindenben helyezkedik el ez az üzem. Ez ne feledkezzünk meg arról, hogy az acélgyártás a széndiokszid kibocsátás csökkentéséhez is hozzájárulhat, ez egy kulcságazata az iparnak, és fontos a nyeresség, e tekintetben, és ez egy rendkívül kedvező tényező nagyon sok alkalmazás esetében, mint az energiaágazat, vagy az autógyártás, vagy akár az építőipar. Az építőipar keretében nehéz számadatot mondani, mert az acélt nem önmagában használják ott fel, hanem más anyagokkal, mint a szigetelő anyagok vagy az üveg. De a faktor az kevesebb, mint, a, mint 10, hogyha ezeket az anyagokat együtt alkalmazzuk zárásként. Az acéltermelés Európában 50%-kal csökkentette a széndiokszid kibocsátását, és 50%-kal javította az energiahatékonyságát az elmúlt 40 év során még lehetséges az előrelépés a vasulat dékreciklálásával és az installációk a létesítmények folyamatos javításával, de a drasztikus széndiokszid kibocsátás az új eljárásoknak köszönhetően lesz majd lehetséges, és ezzel kapcsolatban demonstratív és pilot projektek indi, indulnak a 2011-es évben, és a következő tíz évben zajlanak majd ezek a projektek, hogyha ezek sikeresek lesznek, tehát lesz technikai eredmény, valamint a költségek is versenyképesek lesznek, és technikailag sikeresek leszünk majd, és a CCS technológia is elfogadható lesz, akkor ezeket az eljárásokat ipari szinten is tudjuk majd alkalmazni 2020-at követően. Az acélgyártás lehetővé teszi a széndiokszid kibocsátás csökkentését a teljes életciklus során. Köszönöm szépen a figyelmet! Vielen Dank, Herr äh, Wir haben zwei Köszönöm szépen, Lamberteri úr. Két dolgot nagyon jól csinált. Világos, tette, hogy a CCS nem csupán az energiatermelésben szükséges, hanem olyan területeken is, például az acélgyártásban, ahol nincs lehetőség arra, hogy a széndiokszid kibocsátást nullára csökkentsük. A CCS ezen a területen is alkalmazható, és hogy megmutatta, hogy vannak fizikai határok a széndiokszid kibocsátásnál. Tehát nem lehet végtelenségig csökkenteni. Mérnökként kicsit gyorsabban vert a szívem, mikor ezt hallottam, és köszönöm szépen önnek ezt az elképzelést. Következik a következő előadó, Nielsen úr. Látom, hogy kész a beszámolója, és el is kezdhetjük, aztán pedig következik a vita. Thank you, and thank you for inviting me. Um, Köszönöm szépen. Nagyon röviden, tehát mit is csinál a Novozymes? A technológia területén bioüzemanyagok, textilek, és a kutatás és fejlesztés területén is vezeték vagyunk. Hogyha megnézzük, hogy milyen globális kihívások vannak, a korlátozott erőforrások növekvő növekedés, és hát a klímaváltozás problémái. Azt is láthatjuk, hogy a fosszilis energiaforrások csökkennek, és hát nem tudjuk, hogy az atomenergiára hagyatkozhatunk-e. A bioalapú gazdaság az, ami a jövő, ez ma már rendelkezésre e, áll, most már a következő generációs üzemanyagokkal lehet nagyon sok benzinkutnál az országokban feltölteni a kocsikat, tehát diversifikálni kell, és aztán majd egy teljesen új biokémiai iparág fog létrejönni, ahol a mezőgazdasági ágazatot is bevonjuk, a ruhaipart, stb. Európában az a mezőgazdasági ágazat nincs teljesen megfelelően kihasználva, e, pedig egyedi lehetőség az, hogy itt is innováció jöjjön létre az új technológia alkalmazásával, hogy új infrastruktúrális projektekbe investáljunk e, biofinomítókba, e, hogy csökkentsük az emissziókat, új munkahelyeket hozzunk létre, és az energiabiztonságot növeljük. És ami nagyon fontos, hogy egy bioalapú gazdaság felé elinduljunk. Röviden szeretnék beszélni a biofinomító koncepcióból. Az input oldalon, amit most használhatunk, a a megújuló energiaforrások, és ezt alakíthatjuk át. Jelenleg keres kereskedelmi méretekben már gondolkozhatunk a következő generációban, de a jövőben az input oldalt is növelhetjük, ide tartozik majd a háztartási hulladék és a nem fosszilis inputokra is alapozhatunk, tehát az kezdetek már megvannak, csak tovább kell haladni. Nagyon fontos, hogy a következő generációban gondolkozunk a bioalapú technológiák esetében. A bioalapú gazdaságra már számos figyelem terelődött az OECD, és egy célt meghatározott 2030-ra. A WWF azt mondta, hogy egy 2,5 milliárd tonna CO2-t lehet megtakarítani 2030-ra, és a világgazdasági fórum is azt mondta, hogy 230 milliárd dolláros potenciális bevételi lehetőség van 2030-ra. A BDF jelentése szerint látható már az az út, ami elvezet az alacsony széndiokszid kibocsátású gazdasághoz, és ez mind a javított hatékonyság óvatossággal kezdődik, hogy csökkentsük az energiafogyasztást, ez nagyon fontos, ezt ma már tulajdonképpen tesszük. A következő lépés az, hogy átállunk a bioüzemanyagokra, ez a következő generációját jelenti az üzemanyagoknak, és itt a politikai gátakat kell lebontani, és ez által több mint egy millió, milliárd tonna CO2 kibocsátást takaríthatunk meg a, a Bloomberg New Energy uh, Finance jelentése szerint uh, hogyha 25 uh, százalékát vesszük a jelenleg rendelkezésre álló mezőgazdasági maradék maradványanyagoknak, akkor 62 százalékát helyettesíthetjük a jelenlegi a benzin felhasználásnak 2020-ra egy millió munkahelyet teremthetünk, és az olaj ár, az olajimport jelenlegi ára helyett egy 31 milliárd eurós bevételre tehetünk szert. A harmadik lépés a WWF jelentésben az, hogy a PET elektrokémiai anyagokkal, bioalapú anyagokkal helyettesíthetjük. Még nem tartunk ott ehhez, még számos lépése van szükség, de azért haladunk ebben az irányba, és itt ezt hangsúlyozni kell a következő kutatásfejlesztés és innovációs programokban az Európai Unió szintjén, hogy erre sokkal jobban kell hangsúlyt fektetni. Európának van egy versenyképes lehetősége a jövőben, tehát van egy megfelelő előnye, erre a területre kell egyre jobban fókuszálni a jövőben tehát arra számíthatunk, hogy a következő generációja megvalósul az üzemanyagoknak, most már itt van a második generáció, a következő pedig a bio anyagoknak a használ, felhasználása újabb alapanyagok kihasználását teszi lehetővé a széndiokszid kibocsátás csökkentését, és itt a mezőgazdasági szektor is jelentős szerepet fog játszani. A következő lépés pedig a hulladék hasznosítás lesz majd. A megújuló ö, ö, vegyipar a következő lépés itt árban és teljesítményben kell versenyeznünk az alacsony költségű foszilis energiával, tehát itt új területekre kell belépnünk. Szeretnék mindenkit emlékeztetni a jelenlegi projektekről, a DuPont, Danisco, nagyon sok európai cég hatalmas cég van, amelyek próbálják tovább vinni a dolgok alakulását ebbe az irányba. Hogyha a bio alapú gazdaságban gondolkodunk, akkor a következő generációs üzemanyagokra kell alapoznunk, és a megfelelő közlekedési üzemanyagokat nak a következő generációját kell bevezetnünk. Ma már a robbanó motorok fölött eljárt az idő, és a bio a üzemanyagok ké a jövő. Tehát az európai politikai vezetés tekintetében oda kell figyelni arra, hogy a válság miatt nem ulasszuk el azt a lehetőséget, hogy átálljunk a bioüzemanyagokra, a bio alapú gazdaságra. Köszönöm szépen. Köszönöm Nézzen úr az előadását, azt hiszem, hogy fontos területet vetett fel a mezőgazdasági politika. Az Európai Parlamentben mindig érdeklődésünkre tart számot, jogalkotási kompetenciát kaptunk a viszonylag szerződés következtében ezen a területen, és az új utakat mutatott fel, például az éghajlatválság meghaladására, ugyanakkor új lehetőségeket a munkahelyteremtésre is hogy ezt az ágazatot megfelelően jövőképesé tegyük. Léna Ek jelentett, jelentkezett szólásra. Köszönöm, elnök úr. Két rendkívül érdekes adást hallgattunk. Köszönet értük. Rövid kérdéssel élnék. Nielsen úrhoz intézem. Szerényen kifejtette az, hogy az életciklus elemzésnél az etanol, hagyományos etanol termeléshez hogyan járul hozzá az önök üzemi modellje. Különféle generációs bioüzemanyagokról esik itt szó, ám annak a potenciája, lehetősége, hogy bio, a biokémia eszközeit mezőgazdasági hulladékokkal kombinálva használjuk fel, elképesztően nagyok. És az új mezőgazdasági politika tárgyalásának fényében is látnunk kellene ezt, érdemes volna tehát továbbvinni ezt a gondolatot a kapreformja keretében. Lambertier úr pedig az acélágazatról beszélt, két kérdésem volna ezzel kapcsolatban. Van egy belső benchmark, az egyes kemenc típusokkal kapcsolatban, kazán típusok. Hiszen a legjobb modellek közül némelyik Európában működik, ám egyesek nem mutatnak olyan jobb teljesítményt, és a javítás lehetősége, alulról felfele terjedő folyamat lehet. Aztán a kibocsátás kereskedelmi rendszer és az acélágazat kapcsolatát tablata. Az említett észak-svéd gyár tehát jelentős részét adja a vastermelésnek, és az acélpeletek 90%-át adja Európában. A technikai oknál fogva nincsenek benne az ITS rendszerben, mert a bizottság úgy döntött, hogy a benchmarking rendszerben minden acélgyártót vizsgál, ám azokat nem, amelyek a nyers vasat is előállítják. Tehát ha egy nagy vállalat, egy nagy üzemben van mind a két folyamat, akkor ezáltal kiesik a benchmark alól. Tehát kikerülnek az ETS rendszerből, Nos, ennek fényében hogyan látja ennek következményeit az európai acéliparra? Hiszen importálnak acélpeleteket, amelyek nem olyan hatékony módon kerülnek előállításra a világ más részén, vagy az El Corby ö, svéd vállalat termékeinél maradnak. Ezzel kapcsolatban hallanám a véleményüket. Vielen Dank, Lina Eck. Eine weitere Wortmeldung liegt mir vor. Köszönöm, Léna. Elk, Szatuhaszi jelentkezett szólásra. Uh, uh, Köszönöm szépen. Nos, nekem is lenne egy kérdésem Nielsen úrhoz. Itt a jövőképükre vonatkozóan a bio uh, kémiai iparban, a biotermékek, bioüzemanyagok következő generációját, illetve nagyon érdekes a háztartási hulladékkal kapcsolatban is, amit mondott, de hogyan gondolja? Az erőforrások területén ugye a föld használat, ez is egy a termőföldnek a felhasználása, ez is egy fontos kérdés, és még akkor is, hogyha a mezőgazdasági hulladékot használunk fel, akkor ennek is van azért hatása a mezőgazdasági területekre. Tehát például ennek a talajra, a széndiokszidra lehet hatása. És azért a mezőgazdasági terület, ami ezen a planétán rendelkezésre áll, az is korlátozott, tehát nem tudom, hogy ezt az aspektusát tudná kommentálni az önök jövőképének, amelyek egyébként nagyon érdekesek. Köszönöm. Jó magam is szeretnék kérdést feltenni, mégpedig mindkét előadóhoz. A végrehajtást illetően, a jogalkotás végrehajtását illetően nagyon szép dolgokról hatáztunk 2008-ban, amikor a klíma és energia csomagban a CCS technológiáról volt szó, a bioüzemanyagokról, bio saját tagállamomról számolhatok be, hogy hatalmas vita zajlott ezen a területen, mert volt egy ö, értékesítés megtagadása a benzinkutaknál, és talán a kommunikáció hiánya miatt következett ez be, és a CCS-t illetően a, a pártokon túl mm, nyúlóan hatalmas ellenzés alakult ki ennek a technológiának, polgári kezdeményezések jöttek létre, a kommunális parlamentek állásfoglalásokat írtak a CCS ellen. Arról vitázunk, hogy hogyan kerekedhetünk felül a klímaválságon, de az elfogadottság a e technológia tekintetében a tagállamokban, itt most a Németországról beszélek, nagyon nagy problémákkal néz szembe egyes kollégák meg vannak győződve ezekről a dolgokról, de talán be tudnak mutatni, hogy talán az is része ezeknek a dolgoknak, hogy hogyan kommunikáljuk ezeket a, az új technológiákat. Általában az ipar a politikára mutogat vétkesként és fordítva. Talán erre a kérdésre mindketten reagálhatnának. Oui, donc euh, je vais essayer de répondre. Megpróbálok válaszolni az acél iparra vonatkozó kérdésekre. Először is a legjobb nemzetközi teljesítmény tekintetében igaza van, amikor azt mondja, hogy bizonyos európai üzemek benne vannak a nemzetközi benchmarkban, hogyha megnézzük a többi vagy más országokat, amelyek olyan teljesítőképesek, mint a legjobb európai üzemek, akkor Japánt és Koreát említhetjük. Azok az országok, amelyek nagy fejlődést futattak be az acéliparban, mint Kína és India. 2010-ben Kína 45%-át tette ki a világ acéltermelésének, és valószínűleg 50%-ot fog elérni a két, köve, a, a két év múlva körülbelül. Tehát minden esetben az acéltermelés áthelyeződik, vagy növekedik az acéltermelés Kínában, illetve Indiában, akkor a carbon leakage jelenségevel nézünk szembe, hiszen itt a, az acéltermeléshez sokkal több energiát használnak fel, és több a széndiokszid kibocsátás. Európát illetően igaza van, amikor azt mondja, hogy van különbség a legjobbak és a kevésbé jók között, körülbelül 20% a szakadék a legjobban teljesítő üzemek és a kevésbé jók között. Ezért mondtam, hogy van még egy 10%-os javítási mozgástér Európában, amely az üzemek összességére vonatkozik hogy a legjobbak szintjére hozzuk fel a kevésbé jókat. A második kérdés a peletekre vonatkozott hiszen ön említette az LKV társaságot, amely Svédországban állít elő peletet. Igaza van, amikor azt mondja, hogy ez jó minőségű pelet, ezt Európában állítják elő, de a pelet, ez természetesen nemzetközi piacra rendelkezik, tehát az, hogy Svédországban vagy Brazíliában szerezzük be, hát ez egy nemzetközi piac, és nem ugyanaz az ár, aztán ott van a széndiokszid kibocsátás mérlege, ugye az is fontos, hogy mennyi a szindioxid kibocsátás a pellet előállításánál. Az, az európai acéltermelők akkor, amikor a pellet előállítás nem eredményezett olyan nagy szindioxid kibocsátást, akkor ez a nyerességet jelent a vállalat számára, az energiahatékonyság szempontjából viszont a magának az acélgyártó vállalatnak a szemére körülbelül ugyanarról van szó, tehát ez nem jelent külön nyerességet. Azt hiszem, hogy válaszoltam a kérdésére, ami pedig a jogalkotás végrehajtását illeti, az éghajlatváltozási jogalkotásról beszélek. Ez egy nagyon széles körű vita. Van ugye egy ETS rendszer, és az acélgyártókat ez arra ösztönzi, hogy érjenek elő előrelépést az energiahatékonyság és a szindioxid kibocsátás csökkentés területén, de ahogyan mondtam, sajnálatos módon ma a létező technológiákkal az a, az előrelépési lehetőség, ami még van, az nagyon gyenge, tehát a kevésbé jó üzemek tudnak felzárkozni a legjobbakhoz, át lehet adni a bevált gyakorlatokat, be lehet ruházni, hogy ezeket a létesítményeket a legjobb létező technológiákkal szereljük fel. Tehát az európai ipar versenyképességét tekintve az e ETS 2012 után mindenképpen előrelépést követel a benchmark területén 10%-ban azokhoz képest, akik a legjobbak Európában, és technológiailag most nincs megoldás arra, hogy ezt a 10%-os előrehaladást elérjük, tehát még innovatívabbaknak kell lennünk, hogy létesítményeink hatékonyságát javítsuk nagyon sokan hisznek ebben a megszakításos gyártási folyamatban, de itt kísérleti szakaszról van szó, különböző kísérleti eljárásokról laboratóriumban, demonstratív projektek, és aztán következik az ipari felhasználás szakasza. A CCS projekt, például az ipari CCS projekt, amely Franciaországban zajlik, éppen februárban nyújtják be a dossziékat, vagy nyújtották be a dossziékat, és aztán a bizottság májusban foglalkozik ezzel, és a 2012-es év elején kerülnek ezek a dossziék vissza, és aztán, hogyha van engedélyezés, akkor 2015 után lehet ezt a technológiát alkalmazni, és 2016 után lesz ez valóban felhasználható, tehát ha öt év van arra, hogy értékeljük ezt a technológiát. Thank you if I start with your Köszönöm. Önhöz. Én szólnék először a kommunikációs elfogadottságra vonatkozó kérdésre válaszolva. A bioüzemanyagok érdekes példát mutatnak. Öt évvel ezelőtt tehát lett volna a megmentője a közlekedésnek. Úgy tűnt, most meg nagyon gyorsan bűnbakká vált. Holott alapvetően a üzemanyagok fenntarthatóságáról kell beszélnünk. Számunkra nem az első, második, harmadik generációs kérdés a fő, hanem hogy fenntartható legyen a második generáció jövő, nem csak a közlekedés, hanem a bioalapú társadalom szempontjából is jó fenntarthatósági kritériumok érvényesülnek, és ez a következő generáció is érvényes, hiszen az sem egy csodaszer. A biomassa gázforrás lehet. A közlekedési ágazatban rövid és középtávon csak egy megoldás lehet, ez pedig a bióüzemanyag. Az elektromos járművek fejlődnek ugyan, ám a CO2 kibocsátás csökkentésére vonatkozásában csak a fenntarthatóság érvényesülhet, és ez a következő generációban kell biztos tenni. Ám nem szabad túl sok Tehát fenn kell tartanunk a, a, a táplálék, az élelmiszer ellátást is, ez is egy szempont. A WWF-et arra kértük, hogy fejlesztenek ki új kritériumokat. 25 az egyes tanulmányok szerint 50%-kal lehet csökkenteni, mások szerint 25%-kal. Mindez a talajminőségtől is és egyéb változóktól is függ. Azonban ez teljesen világos, hogy hatalmas forrásról van szó Európában. Energien, új energianövényeket is meg kell vizsgálnunk, és ezen a vonalon haladva 15-20 százalékon éven belül a szerves hulladékokkal is lehet majd foglalkozni. A termelők pedig a bevételeiket tudják diversifikálni, meg mezőgazdasági termelők, az értékláncon felfelé haladva, szertéve jövedelmekre. Tehát nem csoda mint mondottam, a közlekedési ágazatban, tehát el kell gondolkoznunk a megoldásokról, ám a következő generációt elérhetővé kell tennünk már most. Nagy lehetőséget kínál ez ugyanakkor az új generáció mindig öt évre van. És mindig könnyebb szeretni egy távol levőt, mint ami itt van a küszöbön. De hát már most meg kell vizsgáljuk a megújuló energiaforrásokról szóló irányelvet, amely 2020-ra meghatározza a százalékos arányt 10 százalékban, és az új generációk dolgokra is nagyobb figyelmet kell szentelnünk. A nemzeti cselekvési tervek tekintetében, illetve a bizottság ajánlásait illetően nem sok szó esik az új generációs hordozókról. Ugyanakkor a tagállamok 5%-kal kezdhetnek, és ezt 10%-ra duplázhatják, a double counting révét. Ám a beruházók tekintetében, akik az első nagyon költséges referenciüzemeket meg kell építsék, ahol nyilván az, az első beruházók akár hátányokat is szenvedhetnek, a double counting nem számít. A bio alapú gazdaság szempontjából jó kiinduló pont volna, hogy a következő generációs üzemek mandátumot kapnának az európai benzintermelésre. Tehát meg kell vizsgáljuk ennek a lehetőségét is, meg kell néznünk az irányelvet, az energiaadóztatás is egy jó megoldást lehetne, a CO2 kibocsátásokat figyelembe véve az új generációs energiahordozók 90%-kal akár kevesebb kibocsátást jelentetek, mint a benzin. A közös agrárpolitika felülvizsgálata is jó megoldás lehet. A követ... Tehát nem kell több K plusz F, a biofinomítók területén lehet ezt megengedni máshol, nem? Tehát a, meg kell vizsgálni, hogy a társadalmi igények a kereslet milyen lesz. A biokémiai termékek jelenti kereslet hatalmas lesz a társadalom részéről, Biztos, hogy ez a járható út, ám hozzuk létre a megfelelő infrastruktúrát a jövőbeli generációk tekintetében, ám legyen ez fenntartható. A cél, hogy 20 vagy 30 százaléka legyen a cél a közúti közlekedésnek ilyen alapon, nem tudjuk, ám a forrásokat meg kell határozni. Oui, excusez-moi, euh, parce que j'ai oublié. Elnézést, mert elfelejtettem válaszolni kérdése egyik részére az elfogadott, elfogadottságot illetően. Világos, hogy a megszakításos gyártási folyamatok, amelyeket fejlesztünk a széndiokszid kibocsátás csökkentés a céljából, ezek kapcsolódnak a CCS technológiához, tehát világos, hogy itt van egy elfogadottsági probléma az európai országok egészében ezzel kapcsolatban, ezt foglalkozni kell, ezt szabályozni kell a következő években. Ez a nyolc demonstrációs projektet érinti, itt energiatermelésre használjunk majd az egyiket, a többi hetet pedig egyéb célra, tehát itt az elfogadottság nagyon fontos. Ez egy szép zárszó a második panel tekintetében, hogyha a kutatásról van szó, akkor el is kell fogadni azt, ami a kutatás eredményeként megszületik, erről kommunikálni kell, és most pedig térjünk át a harmadik panelre. Köszönetet mondok az előadóknak ezekért az érdekes előadásokért. Általában az iparra összpontosítunk ott a szakbizottságban, de az ipari termelés új ágazatai, a biokémia és a többi. Nagyon érdekes volt a képviselők beszámolója, a a következő panel. Kérem a két előadót, hogy feladjanak fel a pulpitusra. Ich bitte beide. Kérem tehát a két előadót, hogy feladjanak fel a pulpitusra. Az időt terveznünk kell, van még lehetőség majd a vitára is. Egy részről üdvözlöm Karsten Neuhoffot, aki a Német Gazdaságkutató Intézettől érkezett Berlinből, valamint Jeremy Nicholson, aki az energia intenzív felhasználói csoport igazgatója Nagy-Britanniában. Nagyon érdekes a panel, és javaslom, hogy Neuhoff úr azonnal kezdje is el, hogy hatékonyan bennünk időnkkel. Köszönöm szépen a lehetőséget. Ez egy folyamatosan prioritást élvező téma. Nézzük meg, hogy 2007-ben mire is jutottunk az irányelv tekintetében, hogyha az emissziókról beszélünk, akkor ezt először is definiálni kell. Ami eh, minket aggaszt a e tekintetben az, hogyha európai vagy tagállami szinten megvalósítunk politikákat, akkor olyan ösztönzéket adjunk, eh, hogy a széndiokszid intenzív eh, működéseket valahol máshova kelljen telepíteni a világon. Tehát uh, itt a beruházások mindig is történnek globális szinten, de nálunk az a fontos, hogy a klíma alapú politikánk megalapozzák a változásokat, mert különben a politikáink nem lesznek elég hatékonyak, és nagyon rossz példát <clears throat> jelentene a világ más részén, hogy olyan éghajlati rezsimet vezetünk be, ami viszont más szempontból szindioxid széndiokszid kibocsátás szempontjából nem megfelelő. Tehát a, milyen költségnövekedésre számolhatunk, és ebben a kontextusban tanulmányt végeztünk az Egyesült Királyságban, de ez máshol is alkalmazható. Megnéztük azt, hogy a termelés költségei mennyiben növekednének, hogyha a ár 20 euró lenne, és ezt viszonyítanánk a megmaradó pénzhez tehát 20-30 ágazatot határoztunk meg, ahol jelentősek lehetnek a költség növekedések, kékkel látjuk a magas áramköltség növekedést, illetve a másik szint akkor, hogyha a CO2 kibocsátás költségét is figyelembe kell venni. Ez a két cél oké, okay, hiszen ezek olyan ágazatok, akik a szén ár növekedése miatt magasabb költségeket kell, hogy elviseljenek. Aztán, hogy milyen hatása lenne ennek az ágazat tevékenységére tehát a finomító iparágban azt hiszem, hogy ez nem annyira jelentős, mert a finomítók nem fogják növelni a kapacitást, nem kell több, és hogyha megnézzük ennek a költségeit, akkor ezután nem látunk sok változást. Ugyanakkor a politikai vitákban, ami a különböző szereplőket életi, itt lehetnek ilyen emissziós problémák, ez kapcsolódik ahhoz a definícióhoz, hogy mely ágazatokat érinti ez a kérdés. Ezt a listát kiegészítettük más tevékenységekkel, és mindezen ágazatok továbbra is bejelentik az igényeiket. A jelenleg a, a költségeik tekintetében mekkora, mennyi szakértőt alkalmaznak. Ezek az ágazatok több juttatást kapnak ingyen. A 2009-ben például ez több volt, mint a költségük növekedése. Hogyha 2010-et veszük, akkor itt még nincsenek megfelelő adatok, de a helyzet valószínűleg romlik, mint a gazdasági válság előtt volt. Tehát mi most a politikai környezetünkkel azt biztosítjuk, hogy ezek Eh, az ágazatok, ahol a eh, elszivárgás jelentős, eh, megfelelő költségszintet érjenek el, és volt egy vita arra vonatkozóan, hogy hogyan határozzuk meg a benchmarkot. Nem szeretnék ehhez visszatérni. Ma közösen azt kell megvizsgálnunk, hogy hogyan lehet az alacsony széndiokszidba történő beruházást megvalósítani. Én nem gondolom azt, hogy hogy a klímapolitika miatt volt nagyobb emissziós szint, és én nem hiszem, hogy jelentős kiszivárgást fogunk tapasztalni a jövőben a klímapolitika miatt. Van egy terület, amit meg kell vitatnunk, ha ez jelenleg folyamatos, tehát hogy mi történik két és az alumínium ért és az alumínium és az, a réz tekintetében itt csak az áram árának növekedését kell figyelembe venni, hiszen csak ezt használják az ilyen szektorokban, amelyek kis részt képviselnek, de fontosak az irányelv azt irányozza elő, hogy állami jutatásokat kaphatnak. De ez segít, mert ez egy szélesebb kontextusba helyezi a dolgokat, azt is láthatja, hogy melyek az aggodalomra, adó, aggodalomra okot adó egyéb szektorok, és mi az a fennmaradó rész, ahol a közvetlen áram hatás lehet egy probléma. Én azt gondolom, hogy a verseny egy releváns kérdés, már két éve folyik a kiszivárgással kapcsolatban az európai szintű vita, hogy milyen innovációt kellene foganatosítani, és azt hiszem, hogy itt van az, ahol más országok hatékonyabbak jártak el, és például, hogy a figyelembe veszük Kína következő öt éves tervét, a kínai akkal együtt megvizsgáltuk, hogy mi történt az elmúlt öt éves tervben. Kína az energiahatékonyságot, az energiaintenzitást, bocsánat, tehát az energiaintenzitást akarta növelni 20%-kal, és ezt el is érte. Meghatározta e tekintetben számunkra a következő célt. 60% a szénintenzitás célszámait is meghatározta. Tehát itt 40-50 százalékos széndiokszid kibocsátást határozott meg a jövőre. Ez hogyan is fog megtörténni? A kínai kormány konkrét intézkedéseket tesz, és itt vannak kínai adatok. Ennek alapján látható az, hogy a legfelsőbb tízezeres energiafogyasztó ezt a célt határozta meg. A következő új öt éves tervben Kína szeretné növelni a kutatásfejlesztést beruházásait, hogy a technológiai szint növekedjen, amit felhasználnak, de a nem foszilis technológiákkal is szeretne tovább menni. Az atomenergiát is növelni akarja, de ahogy most azt legutóbb bejelentették, ezt majd még áttekintik Európában a kihívás az az, hogy hogyan tudunk egy olyan környezetet kialakítani, ami vonzó a befektetők számára, hogy továbbra is az alacsony széndiokszid kibocsátási terv, tevékenységet folytassák. A 2050-es úti terve azt célozza, hogy mi fog történni a jövőben, hogy az alacsony széndiokszid kibocsátású projektek területén mi a jövőkép, és a 2050-es eh, stratégia nagyon jó ennek kommunikálásához. Én azt hiszem, hogy Európában csak a akkor hihetők a tervek, hogyha megvannak a megfelelő kormányzati eh, politikák. Milyen lehetőségeink vannak, hogy robusztus politikákat foganatosítsunk, a, hogy tényleg eh, ezt az iparág és a magánbefektetők el is higgyék. Különböző kutatóintézetekkel működtünk együtt Európában, megnéztük, hogy az európai emissziós kereskedési konstrukció hogyan nézzen ki, és most már elég eh, optimista vagyok a tekintetben, amit az ITS tesz, ETS. Három okból azt hiszem, hogy az ETS a döntéshozatalban játszik szerepet. Hogyha meggondoljuk azt, hogy hogyan hoz stratégiai választást egy e, vállalat, először is a menedzsmentnek el kell elketeleződnie, aztán biztosítani e, kell a befektetési beruházási lehetőségét. Az ETS hogyan is segített mindebben? Ami a e, vállalatokat illeti, több ezer céget kérdeztek meg, és azt mondták, hogy vagy az ETS-re, vagy a technológiára fókuszálnak, és ennek a kombinációja a lényeg. A második dolog, hogy a döntéshozatal világos szinten történjen, az ETS meghatározta az útvonalat, és ezt ről tájékoztatta a cégeket, és mit történjen akkor, hogyha a cégeknek az elképzelései nem fedezik, tehát nem fedik ezt le. Azt is meg kell figyelni, hogy nekünk először növelnünk kell a széndiokszid kibocsátást. Ha ez így van, akkor rossz beruházásokat tettünk, és akkor ez Európának többe fog kerülni a jövőben illetve az alacsony széndiokszid kibocsátású projektek támogatása, az ETS, az iparágban a szén árát veszi figyelembe, hiszen ez nagyon fontos tehát az árat és a tevékenységet kell figyelembe venni a különböző anyagok tekintetében, hogy a termelési folyamatban az egyes lépéseknél megfelelő döntést lehessen hozni, hogyha az acél termelésnek a hatékonyságát nem lehet növelni, akkor ezt potenciálisan új innovatív termékekkel kell bizonyos helyeken helyettesíteni. De Eh, ami a kutatásunk ered, amit a kutatás eredmény mutat, eh, az az, hogy az LTS e ez egy nagyon fontos eszköz, és hogy eh, szeretnénk egy kicsit szigorítani ahhoz, hogy az úti tervet végig is tudjuk járni, és ezzel szembe kerülünk egy kérdéssel a tagállamok, mint az Egyesült Királyság, és úgy érzi, hogy az ETS nem eléggé szigorú, tehát az európai perspektívából van egy kockázat, hogyha nem erősítjük az európai, nem erősítjük az európai ETS-t, akkor ezt hogy várhatjuk a nemzeti politikáktól. És az európai tagállamok a múltban növekedést mutatnak, hogyha az új tagokat veszük figyelembe, akik 2006-ban csatlakoztak, akkor nagy mértékben növekedett a termelésük, és azt hiszem, hogy Európa a közös piacból nagyon sok előnyt kovácsol, hiszen harmonizálni tudja a tevékenységeket Európában. Tehát versenyképesség szempontjából is fontos Európában, hogy a klíma és energia politikát tovább vigyük európai szinten, és így a versenyképességünkből származó előnyünket is ki tudjuk használni. Gyorsan még összefoglalnám, tehát a szivárgással kapcsolatban az emissziókkal kapcsolatos problémákat felmértük, és a megfelelő módszereket találtunk ennek a megoldására. Mi most egy nemzetközi versennyel állunk szemben, és azt hiszem, hogy ez egészséges, mert enélkül például a német technológiákat nem fejlesztettük volna. Ez jó. Ugyanakkor ezt a versenykörnyezetet kell támogatnunk, és az európai kontextusban az, hogy egy tervet fogalmazzunk meg, nem annyira kritikus talán, mint Kínában. Az ETS azt hiszem, hogy az egyik legerősebb eszköz európai oldalon, ebben biztos vagyok, miután ezt ellenőriztük, tehát az európai szinten a gazdasági növekedést elérhetjük ezekben a témákban. Köszönöm, Neuhoff úr az érdekes fejtegetéseket a karbonlikis tárgyában. Jobbra pillantottam, és Nicholson úr már alig tudja magát megtartóztatni, hogy felszólal éppen ezért megadnám neki a szót. Köszönöm. Mielőtt elmondanám gondolatom, mert megköszönöm Carlson úrnak és a többieknek hozzászólásokat, ám a versenyképességi veszély mértéket illetően abszolút nem értek egyet az előttem szólókkal. Én az energiaintenzív ág, ipari ágazatokat, alumíniumgyártókat, ipari gázgyártókat, vegy cégeket, papírgyárakat képviselem, acélgyárakat is. Ezek nemzetközi tulajdonúak, és mindegyik többé-kevésbé kívántéve a nemzetközi versenynek. Európa határén kívül és belül is és hangsúlyoznám, hogy a versenyképességi veszély, versenyveszély nem csak az európai ö, gyártók és az importálók között van, hanem az export irányította ágazatok világszerte versenyképesek kell legyenek. És a klíma intézkedések hatásait kell, hogy figyelembe vegyük, és egy sor más intézkedést ennek fényében. Nem értek egyet azzal az ajánlással, hogy kétszer húszik túllépjünk a 20%-os csökkentésen. Sajnálatos módon a nemzetközi összefüggés, nemzetközi viszonyok nem segítenek bennünket. Jól tudjuk, hogy egyetlen fejlett ág, ipar sem hajlandó feláldozni előnyeit Európán kívül. Most már tudjuk ezt. Azt is tudják, hogy egyetlen fejlődő ipar sem vállal abszolút csök, kibocsátási célokat. Relatívokat igen, de abszolút célokat nem vállal senki. És a szénszivárgás ezért fontosabb téma, mint akkor volt, amikor a 2020-as stratégiát először elfogadtuk. Szintén nem értünk egyet azokkal az európai politikusokkal, miszerint az ambiciózusabb cél elérhetőbb. Épp ellenkezőleg. Igaz az, hogy egy kisebb gazdaság szint átjelenítása se olcsóbb, mint egy nagy gazdaságé. És mivel az európai gazdaság mérete csökkent, így módon kisebb a költsége a széntelenítésnek egy kicsivel, logikailag követve ezt, a cél, ezt az érvelést, ha az ipar teljesen eltűnne Európában, akkor sembe se kerülne a széntelenítés. Ám ez nem jelenti azt, hogy ez, ez egészében véve olcsóbb volna. Épp ellenkezőleg láttunk néhány perce görbéket, amelyek a egyes ágazatok allokációját mutatta a recesszió legmélyebb éveiben. Nagy-Britanniában nagyon sok ágazatban 30-40 százalékkal csökkent a termelés, például a beton vagy az acél termelésben. Persze így csökken a CO2 kibocsátás is, ám összeomlott a gazdaság olyan mértékben, ahogy nem is vártuk nem mondom azt, hogy ez, ez jó ok a túlalokációra, ám ezek tények, és ezért olyan alacsony a szén ár. A piac jól mutatja, hogy hát érdekes, ironikus módon recesszió révén tudjuk teljesíteni a szén jelentési céljainkat, holott ezt semmi sem akarta, hogy így legyen. Ugyanakkor az energiaintenzív ágazatok, üvegipar, acélipar, alumíniumipar is az megújuló energiaforrások vagy az atomenergia forrásaihoz fordulnak. Van ezeknek piaca tehát. Kérdés azonban, hogy Európában beruházásokból származnak ezek, vagy kívülről importáljuk. Világosság kell tenni azt is hogy nem csak az emissziós kibocsátási tanúsítványok ára izgat bennünket, hanem az akkumulatív ára a klímapolitikáknak. Tehát az adózás, az ETS közvetlen költségei és közvetett költségei, melyek a magasabb energiárakban jelennek meg, különösen az elektrointenzív ágazatokat sújtva. Tehát voltak éppen nem az ipari gázok esetében a viszonylag alacsony a CO2 kibocsátás, Ám az energia ár feltétlenül jelentős tényező számukra. Ugyanakkor az EU emissziós kereskedelmi rendszer költségei is jelentősek lehetnek, és ezeket a fogyasztó fizeti meg végső soron. Ezen túl pedig a megújuló források támogatását is figyelembe kell venni. Tehát ha nem volna olyan költséges renewable subsidy rendszer, és nem volna olyan adórendszer Európában, amilyen van, akkor az ETS magasabb árát le tudnák nyelni az ágazatok különösebb kár nélkül. Ám nem ez a helyzet. És egyetlen egy politika önmagában, tehát az, hogy keményebb célokat fogalmazunk meg a kibocsátásokkal 2020-ban, ez egy cél talán nem lesz sorsdöntő az ágazat az ipar szápára. Lehet persze, igaz? Ha azt mondjuk, hogy egy sörétes puska lövésétől egyetlen sörét nem öl meg senkit. Az igaz, de ha több sörét is eltalál, felsoroltam ezeket az imént, mindezek egyszerre érik az iparágazatot, akkor van egy olyan akkumulatív teher, amit talán nem tud elviselni az ipar. Úgyhogy ne, legyünk óvatosak az olyan érvekkel, hogy ez az egy eleme a csomagnak nem lesz súlyos. A benchmarking mércék ügyét sem rendeztük még, legalábbis a célágazat számára nem, és más ágazatokban is elmondható, úgyhogy szerintem nem helyén való azt mondani, hogy ezeket a kérdéseket megoldottuk, mert hogy nem ez a helyzet. Az elektrointenzív ágazatok kompenzációnak kérdését itt rendezni kell, ez különösen az alumíniumgyártók számára meg az elektrolízis, az elektromos acél kemencék gyártók számára rendkívül súlyos kérdések. Ha importálunk, ez nem oldja meg az exportáló cégek gondját. Említeni akartam az, a nem gazdaságos megülő energiaforrások pénzügyi támogatásának terhét, a a szél esetében ez nem csak, hogy nem gazdaságos, hanem is biztonságos az ellátása. És a brit kormány értékelése szerint 60-70 százalékkal nőhet 2020-ig az ipari energia, elektromos energia ára olyan szakpolitikák révén, amelyek nem a gazdaságilag hatékony széntrenítést célozzák meg a megújuló energiaforrások révén, holott ez lenne a cél. Tehát ezen költségek hatását a fogyasztókra csökkenteni kellene. Fel kell tegyük tehát a kérdést, hogy Európa miért oly költséges módon harcol a széndiokszid kibocsátás ellen. A határ adó kiigazítás csak, csak érintettem, azonban ez nem jelent megoldást. Az, hogy az ipar együtt tud élni a magasabb árakkal, Említettem az erre vonatkozó érveimet, ám az EU kibocsátás kereskedelmi rendszere csak akkor működik, ha engedjük a piac szabad működését. Jelenleg az EU alása az emissziós kereskedelmet éppen a játékszabályok megváltoztatásával, azzal, hogy visszatartják a tanúsítványokat, hogy feljebb vigyék a szén árat. Politikailag manip, manipulálható tehát a rendszer egyik vagy másik irányba, így lehet elrombolni a piacokat. Nagyon veszélyes javaslat ez. Szinte, szinte mintha megtervezték volna a negatív hatásokat. Ettől tartózkodnunk kellene. A szénszivárgás ügyével zárva a sort, a két nézetet lehet tesztelni, hogy megtörtént-e már a szénszivárgás. Nem a termelésből származó széndiokszid kibocsátást vizsgálják, hanem a fogyasztáshoz kapcsolódó széndiokszid kibocsátást vizsgálják. Nagy-Britanniában, csak úgy, mint más európai országban, a fogyasztásból adódó széndiokszid kibocsátás felment 90 óta. Tehát nem széntelenítettük a gazdaságunkat, csak átrendeztük a széndiokszid kibocsátást forrásait. Tehát, hogyha őszintén akarunk egy őszinte, választ adni egy őszinte kérdésre, akkor nem lehet elszaladni a kérdésről. A fogyasztás felől kell vizsgálnunk a széndiokszid kibocsátás. Connie Hedigardennal abszolút nem értek egyet, Ötingerrel viszont igen. Szerintem 20%-on való túl meghatározott célok ártalmasak és nem a széntelenzés felé viszik a gazdaságot, hanem az ipartalanítás felé, amit mindenki el akar kerülni. Nicholson, das war ja ein schönes Schlusswort. Egy szép zárszó volt. Azt hiszem, hogy ezt valamennyien támogatni tudjuk. Egy egész intézkedés csomag született. Láttam a tagállamok képviselőin is, hogyha valaminről határoznak Brüsszelben, akkor tagállami szinten ezt még átgondolják és koordinálni kell, ugyanakkor az EU eszközei és az ETS a második legjobb megoldás, mert az adó jogalkotás a tagállamokban létezik, és azt hiszem, hogy ezt is fel kell vetni a jelentésben, hogy ott jobb koordináció van. Nagyon érdekes volt ez a panel, egy személy jelentkezett szólás, a Linek. Firstly, I'd like to compliment... Uh, Szeretnék összetett mondani mindazoknak, akik ezt itt összeállították. Ez az elmúlt hétében talán a legtöbb tudást igénylő ülés volt, és szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki hosszasan felszólalt és információkat közölt. Tudom azt, hogy nagyon sok olyan képviselő, politikai államtitkárban, akik itt vannak, és láttam azt, hogy intenzíven jegyzeteltek, úgyhogy nagyon remélem, hogy érdemes volt eljönni ide az Európai Parlamentbe. Most már előttünk hatalmas dossziék vannak, és reméljük, hogy megtaláljuk azt a, kom- megtaláljuk azt a kompromisszumot, hogy itt konstruktív munka, eredményes munka történik. Az villamosáram árai és energiahatékonyság az ipari, eh, ezt az ágazatot vizsgálom most már 7 éve intenzíven, és számomra mindig is eh, nagyon érdekes azt látni, hogy az ilyen energiaigényes eh, iparágban, ugye van egy olyan új csoport, amely az új technológiát használja, kihasználja azokat a lehetőségeket, hogy az villamos áramfogyasztást minél alacsonyabb szintre csökkentse, és hát az egész társadalom igényeit vegye így, így figyelembe. Ott van ugyanakkor a másik oldal nagyon sok ipari üzemmel, amelyek mindez idáig visszautasították ezeket a lehetőségeket, és nem investáltak energiahatékony technológiába. Számomra ez egy könnyen hozzáférhető forrás lenne, amitől csak a profit növekedne. Például az energia igényes acéliparról mondtuk azt, hogy hatalmas lehetőségek vannak itt Európában. Tehát látjuk azokat az eszközöket, amelyek közül válogathatunk annak érdekében, hogy fenntartható és a versenyképes a legyen Európa. Azt hiszem, hogy vannak olyan piaci stratégiák, amelyek e, jól működnek, és ezért az ITS e rendszer is igazolta e, a hatékonyságát, hiszen ennek a legjobbak az eredményei. De további időhúzás nélkül, mert tudom azt, hogy a tolmácsoknak is távozniuk kell majd 12-kor, tehát mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, akik ehhez a vitához hozzájárultak. Azt is tudom, hogy vannak számosan, akik a weben követni tudják ezt a vitát. Reméljük, hogy majd ilyen módon a kollégáink között is kioszthatjuk az írásos anyagokat. Köszönöm szépen! Köszönöm, Lina. Én pedig elnézést kérek Matthias-tól, mert tudom azt, hogy mennyire sürget az idő, de ez egy nagyon fontos téma a viták sorában. Neuhoff úrtól kérném, hogy reagáljon a kumulatív teher témájára, hiszen Nicholson úr nagy figyelmet fordított erre. Ugyanakkor szeretném, hogyha Nicholson úr szólna a kumulatív előnyökről, amelyeket most tapasztal az iparág, Eh, hogy mindenből milyen a profit eh, elérhető, hiszen erre az aspektusra is koncentrálnunk kell. Aztán ott van a következő szakasz, a, a például, eh, hogy ugye beszélhetünk arról, hogy esetleg könnyen hozzáférhető a profitokra tehetünk szert, ugyanakkor a magas áram árak mellett itt um, az állami támogatási szabályokra is gondolnunk kell, és ezeket is meg kell fogalmaznunk. Tehát uh, a kumulatív teher az egy olyan téma, amit szeretnék alaposan megvitatni, és itt jó lenne egy megfelelő kompromisszumra jutni, de egyrészt ugye elhárítjuk az érveket, azt mondjuk, hogy hát, hogy ilyen az élet. A másik oldalon viszont pontosan az ellenkezőjét tesszük, nem tudom, hogy ez így észszerű-e mindenki szempontjából. Tehát jó lenne, hogyha mindenki hozzáfűzné a meglátásait, hogy milyen kumulatív előnyökre eh, tehetnénk szert, hiszen ezeket fel kell sorolni. Kár lenne ezt kihagyni. Ha nincs további szólásra jelentkező, akkor megadnám a szót a két előadónak. Kérem válaszoljanak a kérdésekre. Thank you. Um... Köszönöm. Úgy gondolom, a kumulatív előnyöket azért nem említettem, hogy az ipar számára az, hogy növelik a költségeiket, nem igen látható előny. A jövedelmek tekintetében, különösen az energia termelés tekintetében és az ITS e rendszer fényében, amely nem engedte meg a bankok belépését, gondot láttunk, és, és hogy a, az erőművek ingyenes tanúsványokat kaptak, az furcsa volt, hiszen mindenki tudta, hogy ők a legnagyobb kibocsátók és hogy, hogy a, az erőművek egyszerű nagy előnyököz jutottak, az egyszerű nagy hátrányt jelentett a fogyasztók számára. Tehát, tehát az al, alokációt sem védem a jövőben, nem, ez a, nem ezért jött létre a rendszer, hogy, hogy az elektromos energia eh, előállítói semmiféle előnynek nem kéne, hogy kapjanak a rendszerből, és ezt a nézetemet fenntartom. Ugyanakkor, hogyha valaki támogatást kap egy ideig, és ha az allokációs módszer fényében a recesszió idején látnunk kell annak hatásait. Ha pedig az európai gazdaság erősebben növekszik, akkor ezek a vállalatok viszont kockázatot kell, hogy elviseljenek, illetve nem lesz elég a forrásuk. Az állami támogatások szabályai területe rendkívül érdekes, és köszönet illeti a bizottságot azért, hogy foglalkozik ezzel. Az elektromos intenzív ágazatok érdekében, nem ez túl későn jött. A nemzetközi szinten, vajon Európa vonza a beruházásokat, vagy más területek? Hiszen Európában egy olyan kockázat lebeg a beruházók feje fölött, ami máshol nincs. A tőke intenzív ágazatoknak hosszú távú beruházásokra van szükség. Hogy jön létre megfelelő garancia a beruházások védelmére e területen? Hát ezért megy máshova a beruházás. a bizonytalanság miatt vagyunk versenyhátrányban a beruházások tekintetében, ezzel foglalkozni kell. Nem lehet tovább várni. Az, az ipar részéről az a válasz a bizonytalanság, hogy nem, nincs beruházás. Úgyhogy reméltem, hogy beszélhetek az akkumulatív előnyökről, de meg kell mondjam, hogy az ipar szempontjából nem nagyon léteznek ilyenek. I fully agree. Teljes egészében egyet értek, hogy ha bizonytalanságban, akkor nem lesz beruházás, és hogyha ez nem így lesz, akkor nagyon sok marad a bizonytalanság. De egyébként nem értek egyet azzal, hogy nehéz a célokat szigorítani, mert aki ezen a területen szerintem minden szereplő jobban jár így, és a beruházások szempontjából is jobb ez. A kumulatív teher tekintetében én egyáltalán nem látom az megújuló támogatási konstrukciók ezt figyelembe veszik. A környezetvédelem szempontjában megbízzük Németországot például. A kapcsolt termelés esetében a kumulatív teher a szempontból majd nem sokára a számadatokat tud biztosítani ami pedig azt jelenti, hogy hogyan néz ki a jövőképe az iparágnak. Igen, kell egy szén ár, és a tanulmány azt mutatta, hogy az európai ipar szektorban a megtérülési időszak az négy év lehet, hogy ez igaz egy kockázatot vállaló cég esetében, de Európai szinten lehet, hogy egy kicsit más, hogy néz ki. Hogyha megnézzük az importok szén intenzitását, azt, hogy van-e szivárgás, hogyha rossz politikánk van Európában, akkor és csökkenni fog a termelés, és több lesz az import. És ennek semmi köze a klímapolitikához, hanem a nem megfelelő ösztönzéséhez az innovációnak Európában. Tehát egy olyan politikával, ahol aláássuk a jelenlegi eszközeinket, ezt fogja az importot intenzifikálni, de nem ezt definiálta az IPCC jelentés szivárgásként. És itt visszatérek ahhoz, hogy miért is van szükségünk ITS-re, vagy hogy ez hogyan függ össze a nemzeti szénárakkal. Azt láttuk a cégektől, hogy szeretnék a jövőképet látni, hogy hol lesznek majd a jövőben, és szeretnének, e, e, szeretnék ezt megalapozottan látni. Az ITS egy jó mechanizmust, hogy a célt a jövőbeli szénár rá fordítsák. Európában ez fontos, hiszen az itteni cégek nagy része ugye európai szinten működik, tehát hogy hova kell befektetni az iparban a nagy cégek például Németországban ugye csak európai szinten tudnak gondolkodni. Utolsó kiegészítő kérdés. Az Európai Bizottság jelentkezett szólásra. Kérem, hogy röviden tegyék ezt. Thank you. Uh, Stefan Verhoeven from the European Commission. Köszönöm, Fán Hróta vagyok az Európai Bizottságtól. Nikolzon úrnak intézem a kérdésemet. A set aside tartalékok és az energiaintenzív ágazatok nézeteit illetően a bizottság, amikor beteresztette gondolatait, rámutatott, hogy 2013 előtt kell, hogy a lépések megtörténjenek, hogy elkerüljük a bizonytalanságot, és hogy fokozatosan kell bevezetni ezeket. Azt is javasoltuk, hogy az aukciós részét is kell, hogy érintse ez a rendszernek. És beláttuk, hogy ennek a szén ára lesz hatása. Az energiaintenzív ágazatokra vonatkozóan azt jelenti, hogy a szabad alokáció 2013-tól növekszik értékét illetően, és a második fázis maradékai is növekednek értéket illetően. Nem tudom, erre reagálna-e? Um, I, I'm astonished by that question. Ez a kérdés engem meglep. Az az elképzelés, hogy az ipar ág igényeit ki kell elégíteni, az fontos, de a az ön érvelését meglepőnek találom. Én nem találnék egy olyan megközelítést, ami jobban alásná a hitet a piacban. de tulajdonképpen ez egy politikailag létrehozott piac, és hogy itt lenne egy ármanipuláció, hiszen itt erről beszélünk a kritika, a kibocsátások kereskedelmi rendszerével kapcsolatban, az az, hogy nem hozza a megfelelő árat, bármit is jelentsen ez, de itt nem az a cél, hogy egy előre meghatározó ár legyen, ami megfelelő legyen bizonyos technológiák szempontjából, hanem az a cél, hogy az emissziók szintjét csökkentsük megértsük, és hogyha ennek az ára alacsonyabb, mint amit azt néhányan szeretnének, na és jó dolog, hogy kevesebb költséggel elérjük az alacsonyabb emissziós szintet. Én azt gondolom, hogy ahogy ez javaslatra került, az káros és néhányan már évek óta támogatjuk azt az ötletet, hogy nemzetközi szinten próbáljuk csökkenteni az emissziós szintet. Ezt más gazdasági blokkok is tehetnék, tehát ahogy ezt eh, mi eh, eh, megfogalmazzuk a manipulációkkal, ez káros, tehát azért, hogy manipuláljuk az árat. Ne is beszéljünk erről, nem beszélve arról, hogyha meg szeretnénk ezt valósítani. Ja, wir kommen zum Schluss. Elérkeztünk a meghallgatás végéhez. Azt hiszem, hogy nagyon érdekes vita zajlott, és ahogyan Linek kolléganő megjegyezte, egy széleskörű vita ment végbe, megmutatta, hogy itt a vita nem a, a körül forog, hanem hogy maradjunk a 20%-nál, vagy menjünk 30-ra. Nem ennyire egyszerű a vita, hanem sokkal sokrétűbb, mert sokrétű az Európa Európában az ipar, mert fáradoznunk kell azon, hogy a klímavédelmi célokat továbbfejlesszük, és van felelősségünk. Mi, akiket megválasztottak ebbe a parlamentbe, felelősséggel bírunk a tekintetben, hogy a munkahelyek és a jólét megmaradjon, illetve új munkahelyek keletkezzenek, felelősségünk van a teljes föld golyóért is, de különösen Európáért, hiszen európai parlamenti képviselők vagyunk, és az a kibocsátás, amit Európában küldünk a légtérben, most ezért felelősek vagyunk, és jogi keretet kell kialakítanunk e tekintetben. Nagy kihívást jelentett ez a következő napokban, hónapokban. Az ITRA, ITRE meghallgatás időpontját tudatosan választottuk meg úgy, hogy a ma nyert tapasztalatok, ismeretek be épülhessenek a módosító indítványokba. Köszönetet mondok a kollégáknak, akik ma itt voltak. Önöknek is köszönetet mondok valamennyi előadónak, hogy ellátogattak hozzánk, itt voltak, és egy ilyen rövid idő alatt betekintést adhattak abba a szakterületbe, amelyel szakértőként foglalkoznak, és Nyilván, ahogyan az életben szokott lenni, az igazság valahol középúton található. Köszönetet mondok a titkárság munkatársainak és a tolmácsoknak is, hogy lehetővé tették ezt a meghallgatást. Tudom, hogy milyen nagy munka mindezt megszervezni, és azt hiszem, hogy a munka megérte. Köszönetet mondok azoknak, akik eljöttek ide, és azoknak is, akik az interneten követték ma ezt az ülést, hiszen nagyon sokan teszik ezt, és ez lehetőséget ad arra, hogy az Európai Parlament munkájában részt vegyenek, anélkül, hogy Brüsszelbe utaznának, mégpedig mindez tolmácsolásra. Azt hiszem, hogy ez egy remek dolog. A következő hetekben, hónapokban nem lesz egyszerű ezzel a témával foglalkozni. Én árnyékjelentéstevő vagyok, és a ö, ö, kollégám a Környezetvédelmi Szakbizottságban jelentéstevő, tehát itt az árkokat be kell temetni, össze kell fogni a szárakat, a jelentést tehát júniusban fogadjuk majd el, és az annál értékesebb, minél nagyobb többséget sikerül kialakítani, és hogyha nem, nem jön létre megfelelő többség, akkor ez ennek kevés értelme van. Erős jelzést szeretnénk küldeni az Európai Parlament részéről, mindent meg kell mozgatnunk, és minden erőfeszítést meg kell tennünk, hogy ez sikerüljön, és ez bizonyosan nem az utolsó meghallgatás volt ebben a tárgyban. Még egyszer köszönetet mondok mindenkinek, minden szereplőnek, aki itt volt. Jó hazautat kívánok!